Cari colleghi, se per favore prendete... Kedves kollégám, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Szeretnénk megkezdeni a mai munkánkat. Majdnem időben, majdnem időben. Úgyhogy szeretnék mindenkit kérni, hogy foglaljon helyet, ugyanis a napi rendünk eléggé sűrű. Azt gondolom, hogy azok a témák, amelyekkel foglalkozni fogunk, nagyon fontosak, Úgyhogy arra van szükség, hogy odafigyeljünk rájuk, és hogy kihasználjuk teljes mértékben a rendelkezésünkre álló teret és tolmácsolási szolgáltatásokat. Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy ezt a parlament közi bizottsági ülést meg tudom nyitni, amelynek az a célja, hogy a külügyi szolgálatról vitázzunk. Úgy látom, hogy nagyon sok kolléga jött el a mai ülésünkre. A mai vita nagyon nap időszerű, ugyanis jelenleg a tárgyalási pozíciókat próbáljuk kikristályosítani az intézmények részéről, és ahogyan önök is tudják, a jogalkotási csomag amely a külügyi szolgálat megalkotásához kapcsolódik, még nincsen kész. Javas, a formális javaslatok még hiányoznak, a tisztviselők jogállásáról szóló szabályzat módosításához kapcsolódóan, ugyanis itt a Lisszaboni szerződés értelmében kell változtatásokat eszközölni. A tárgyalások már folyamatban vannak, tartalmi kérdésekről fogunk ma vitázni. Szeretnénk meghallgatni az önök véleményét, az önök tapasztalatát ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Most pedig meg fogom adni a szót a jelentéstevőknek és a szakértőknek. De ezért néhány gondolatot megosztanék önökkel. A külpolitika minden bizonyal az egyik leginkább féltve őrzött tartott titok a tagállamok részéről. Tehát továbbra is az egyhangú döntés a döntéshozatali eljárásban a meghatározó döntési forma. Ugye e, külpolitikában kell azt meghatároznunk, hogy kik a barátaink, kik az ellenfeleink, ez pedig a szuverenitáshoz tartozó kérdés. Mindannyian tudjuk, hogy azok a kihívások, amelyekkel nap mint nap szembesülünk, sokkal tovább mutatnak annál, mint sem, hogy egyetlen egy ország egyedül meg tudja ezeket oldani. Pontosan ezért fontos az, hogy egy közös külpolitikát alakítsunk ki az Európai Unió szintjén. Hogyha együtt lépünk fel, koordinált módon, akkor minden bizonyal nagyobb hatást fogunk tudni elérni, és olyan változtatásokat fogunk tudni elérni, amelyeket egyedül elképzelhetetlennek gondoltánk, gondoltunk. Nézzünk például arra, hogy a Balkán területén milyen hatalmas nyomást tudtunk gyakorolni, például Horvátország esetében. És ez nem csak a szomszédsági politikánkban, hanem multilaterális szinten is megmutatkozik, hiszen az ENSZ-nél jártak kollégáink novemberben, és ott világosan kiderült az, hogy az Európai Unió és nagykövetek szeretnék, hogyha az Európai Unió közösen tudna fellépni nemzetközi intézményeknél, az ENSZ-nél konkrétan. A külpolitikában vegyes hatáskörök vannak, és ilyen módon fog működni a külügyi szolgálat is, magába vonva a tanács, illetve a bizottság munkatársait. Ez egy innovatív konstrukció lesz, hiszen a nemzeti diplomáciai szolgálatokat is bevonhatják a munkájukban. Természetesen ez a fajta konstrukció tetszik nekünk, támogatjuk azt. Ez a szolgálat rendkívül fontos ahhoz, hogy közös európai külpolitikát tudjunk kialakítani, ez pedig egy olyan cél, amelyet mindig is támogatott a mi szakbizottságunk, parlamenti képviselőként, azonban azért is felelősek vagyunk, hogy az átláthatóságot és a szolgálat felelősségi körét is meg tudjuk határozni. Hiszen most olyan hatáskörökről, felelősségekről beszélünk, amelyeket korábban az Európai Bizottság töltött be, és most pedig ezt vegyítik a kormányközi megközelítéssel, tehát a tanácsi megközelítéssel, amely nem tartozott eddig a parlament ellenőrzési hatásköre alá. Márpedig a külügyi szolgálat a parlamentnek is felelni fog, éppen ezért az Európai Parlament is ki tudja bővíteni hatáskörét, és párbeszédet tud folytatni a fő képviselővel, ez ugyanis az Európai Parlament számára egy nagyon nagy lehetőség, de nem csak a parlament számára az, hanem nagyon fontos alapot jelent a parlamenti ellenőrzés, a kül- külpolitikai tevékenység parlamenti, európai parlamenti ellenőrzése szempontjából. Tehát ez egy rendkívül fontos téma. Erről nem olyan régen szóltak az Európai Uniós parlamenti elnökök is Stockholmba és a következő hónapok során majd a belga elnökség fog foglalkozni mélyebben ezzel a kérdéssel. Nagy lehetőség is ez számunkra, nem csak azzal kapcsolatban, hogy igazi európai külpolitikát tudunk majd létrehozni, hanem hogy átláthatóbbá, demokratikusabbá tudjuk tenni, tehát közelebb hozzuk a az elvárásokat, az elvárásokhoz és az állampolgárok érdekeihez. Néhány gyakorlati útmutatást is adnék a mai nap lefolyásával kapcsolatban, hogy hogyan lehet hozzászólni a vitához. Ez teljesen ugyanúgy fog lebonyolódni, ahogyan más hasonló vitákat is már megszerveztünk, ott vannak önök előtt azok a formanyomtatványok, amelyekre rá lehet írni a nevüket, illetve a, parlamenti, a parlamentet, amelytől érkeztek, és hogy milyen témához kívánok hozzászólni. Mint ahogy láthatják, két részre osztottuk a mai vitánkat, és azért, hogy minél kiegyensúlyozottabb részvételt tudjunk biztosítani, ezért kérem, hogy minden felszólalás maximum három percben legyen. Nos, hát azt hiszem, hogy most ezzel meg is kezdhetjük a munkánkat. Mégpedig Krisztofszen nagykövet, aki Eston bárónő képviseletében jött el ide, és el fogja nekünk magyarázni, hogy hogyan kívánják megvalósítani a külügyi szolgálatot. Aztán Verhofstadt és Elmer Brock képviselők fognak még felszólalni, és utána megnyitjuk majd a vitát. Krisztófszen, nagykövet úr, öné a szó. Thank you very much, Mr. President, and thank you for this. Köszönöm, elnök úr, Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok néhány szót arról, hogy hogyan látjuk az Európai Külügyi Szolgálat létrehozását. Azzal szeretném kezdeni, hogy elmondom önöknek, hogy Keti Ashton főképviselő nagyon sajnálja, hogy ma nem tudott eljönni önökhöz, de sajnálatos módon számos külföldi látogatáson kell részt vennie, ezért nincs ma Brüsszelben. Azt hiszem, elnök úr nagyon helyesen említette, hogy rendkívül fontos pillanathoz érkeztünk. Úgy gondolom, az elvárások, mind az Európai Unión belül, és nem utolsó sorban ö, partnereink részéről egyértelmű, legyen európai külügyi szolgálat, ami megfelelően működik. Nagyon sok európai partner talán túlzott elvárásokkal élt azzal kapcsolatban, hogy milyen gyorsan tudjuk ezt a szolgálatot működésbe hozni. Szinte nap mint nap kérdezik tőlünk, hogy ez az új ö, születő, születő gyermek mikor tud már két lábon járni. Talán ennek a sebessége egy kicsit túlzott is, mert rendkívül bonyolult feladat áll előttünk. Olyan külügyi szolgálatot kell létrehoznunk, amely a főbiztost teljes körűen támogatni tudja a Lisszaboni szerződés értelmében. Ugye nem csak kettőről van itt szó, nevezetesen az a feladat, amit Szolána úr töltött be, a kül- és biztonsági aspektus, amelyhez kapcsolódik a külügyi politika korábban, ami a bizottsághoz kapcsolódott. Eston asszonynak további két feladata is van. Az egyik az, hogy a külügyi tanács állandó elnöke, amely már önmagában is szinte teljes körű egész embert kívánó feladat, mert az elnöki teendő nem csak azt jelenti, hogy jelen kell lenni, amikor a külügyi csúcsra sor kerül, hanem nagyon sok további feladatot, kötelezettséget az Európai Parlamenttel, illetve a harmadik országokkal szemben. Van egy új feladata is, amely korábban nem létezett, nevezetesen, hogy összefogja külpolitikánkat. Legyen az gazdasági, éghajlati, vagy klasszikusabb külügyi jellegű. Úgyhogy eh, ennek a szolgálatnak mindezen területen segítenie kell őt. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy eh, nem klasszikus külügyminisztériumról van szó. Nem ilyesmit hoztunk létre. Ugyanis eh, a főképviselő feladatai sokkal szélesebb körűek, mint amivel egy nemzet külügyminisztere rendelkezik. A hagyományos külügyi feladatoktól egészen igen fontos gazdasági területekig, gazdasági segítségnyújtási feladatokig, sőt, vezető katonai vagy polgári műveletekig terjed. Olyan feladatok ezek, amelyek egy adott nemzet külügyminisztériumában nem léteznek. Tehát olyan struktúrát kell létrehoznunk, amely mindezeknek is megfelel. Végezetül az utolsó kihívás az, hogy olyan struktúrát hozzunk létre, amely megfelel az eddigi intézményes kereteknek az Európai Unión belül. Egyértelmű, hogy nagyon sok eszköz számára, amelyre szükségünk van a külpolitikánkban, hagyományos közösségi eszközökről beszélünk, de amikor a mai külügyi politikáról beszélünk, az éghajlatról, a bevándorlásról, a terrorizmus elleni harcról, nagyon sok minden kerül középpontba, és ezen politikák közül nagyon sok hagyományos közösségi politika. Ez pedig azt jelenti, hogy a szolgálatnak egyrészt úgy kell eljárnia, mint hogyha az Európai Bizottság valamilyen ö, mindennapos szolgálata lenne. végül is a kollégiumnak kell ezt a javaslatot elfogadnia. Ugyanakkor azonban olyan területekkel is foglalkoznunk kell, amelyek ma már egyértelműen olyan területek, ahol a tagállamok rendelkeznek felelősségi körökkel. Itt kompetencia átadásról nincs szó a Lisszaboni szerződés értelmében. Nagyon fontos látni azt, hogy egészen más például a külkereskedelmi politikán területén fellépni, ahol a bizottságnak exkluzív kompetenciája van, és hogyha a bizottság nem lép fel, akkor senki más nem léphet fel ezen a területen. A külpolitika terén más a helyzet. Ha nem tudunk megállapodni Európai Uniós szinten, közös megoldásban, akkor a tagállamok lépnek fel. Úgyhogy az alternatíva nem az, hogy semmi sem történik, hanem az, hogy 27 különböző külpolitika alakul ki. Úgyhogy nap mint nap kihívást jelent ez, hogy a külpolitikát egyeztessük az Európai Unión belül. A külügyi szolgálatnak ezzel is meg kell birkoznia. Pontosan ezért rendkívül fontos, hogy jó, bizalmi kapcsolatot hozzunk létre az európai intézményekkel, nem csak a bizottsággal, hanem nyilvánvalóan az Európai Parlamenttel is. Ugyanis az Európai Parlament nagyon sok esetben az együttdöntési folyamatnak köszönhetően gyakorlatilag mindenbe bele kell, hogy folyjon, ami pénzbe kerül. Úgyhogy ezért van erre nagy szükség. Igaz ez a szolgálat felállítására is, hiszen bár a döntéshez csak az Európai Parlament véleménye szükséges, nagyon jól tudjuk, hogy nem lesz európai külögyi szolgálatunk, ha csak nem változtatunk a pénzügyi szabályozókon, az alapszabályokon, és a költségvetés nem teszi lehetővé működésünket. Az alapvető döntés az összes többi nélkül gyakorlatilag nem érne semmit. Mivel az Európai Parlament az együttdöntési folyamat fontos része, olyan helyzet áll elő, ahol a négy tényező csomagban jelenik meg az Európai Parlament együttdöntési jogával. Ez persze nem azt jelenti, hogy ugyanazon időpontban kell őket jóvá hagynunk, azt viszont mindenképpen el kell érnünk, hogy kialakuljon a bizalmi helyzet, amikor is mind a négy elem rendelkezésre áll a hivatalos jóváhagyáshoz. Jelenleg abban a helyzetben vagyunk, hogy a főbiztos javaslatot tett, a tanács már első pozitív véleményét kialakította, és most rendkívül intenzív szakaszba érkeztünk az Európai Parlamenttel. Említett több nem hivatalos konzultációt, azt hiszem több időt töltöttem az Európai Parlamentben az utóbbi időben, mint bárhol másút Brüsszelben, és az a benyomásom, hogy a dolgok szépen haladnak előre. Még ugyan nem érkeztünk el a végcélhoz, de egyre közelebb kerülünk hozzá. Úgyhogy legalábbis, ami engem illet, jó esélyét látom annak, hogy az elkövetkezendő napok vagy hetek során közel kerülünk legalábbis a politikai megállapodás kereteihez, és ami minket illet, nagyon szeretnénk, hogy valami hivatalos döntés szülessen a nyári szünet előtt. Ugyanis megvannak a döntések, ez a négy döntés, amire szükség van az alap megállapodása mindenképpen szükség van, mert különben nem tudunk előrelépni és működni és belépni. Mindez a mechanizmus, az intézményes háttér rendkívül fontos, de a legfontosabb az, hogy ahogy felállt a szolgálat, rendelkezünk olyan külpolitikával, amely megfelel célkitűzéseinknek. Azt hiszem, erre jó esélyünk van, ugyanis a tagállamok hozzáállása pillanatnyilag hasonló. Úgy gondolom, hogy sikerült leküzdenünk azt a nagy különbséget a tagállamok között, amely az iraki háború után alakult ki. Úgyhogy eljött az a pillanat, hogy gyakorlatba ültessük át külpolitikánk célkitűzéseit. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Elnök. Köszönöm szépen, Krisztofszen nagykövet úr. Nagyon hasznos, érdekes felszólalást hallhattunk. És most megadnám a szót két jelentéstevőnknek, Brock úrnak, aki az AFET részéről követte az eseményeket, és aztán Hers Ferhofstadt képviselő következik az Alkotmányügyi Szakbizottságtól, 6-6 percet szeretnék adni a jelentéstevőknek, hogy aztán minél több idő maradjon a vitára. brokkul. Hát, Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Kedves kolléganő, kollégák. Christophersen nagykövet szavai után szeretnék néhány megjegyzést tenni, hiszen igen, nehéz tárgyalásaink vannak, de azért bizakodásra adnak okot. Látjuk, hogy húzódozik a dolog, de a döntés nem az Európai Parlament kezében van, hiszen még nincsenek meg a végleges döntés feltételei. Nehezek a tárgyalások, és a bizottság részéről még nem születtek megfelelő javaslatok a személyzet ügyében. És természetesen ennek pénzügyi kihatásai is vannak. Hiszen a külügyi szolgálat pénzügye még nem megoldott, azt mondta a tanács, hogy semleges legyen a szolgálat, ez pedig lehetséges lenne a tanács és a bizottság embereivel, azonban a személyzet egyharmada nemzeti delegált lenne a szerződés értelmében. Tehát a szerződésben nincs benne az, hogy egyharmada, hanem hogy egy része. Mindenképpen garantálni kell, hogy ezt is meg lehet finanszírozni. Vannak különféle elképzelések, amelyek alapján komoly döntést hozhatunk majd. Az Európai Parlament itt csak konzultációs szerepet kap a Lisszaboni szerződésben és a konventben is az a döntés született, hogy a tanács Európai Külügyi Szolgálatot hoz létre, és pedig a fő megbízott javaslatára a bizottság egyetértésével és az Európai Parlamenttel történt egyeztetés után. Ha az Európai Parlament a konzultációs folyamatot még nem zárta le, nem született döntés a tanácsban. Ez azt jelenti, hogy szükség van a megállapodásra, azonban még két dolgot is látnunk kell. Amennyiben a nemzeti közalkalmazottaknak ugyanazok a jogai és kötelezettségei a szolgálatban, mint a többinek, és szerintem ez így is van helyén, és ez a szerződésben is benne van. Akkor meg kell változtatni a személyzeti szabályzatot. És az Európai Parlamentnek itt együttdöntési joga van és precedensekre is sor kerülhet. Éppen ezért az Európai Parlament jogi bizottsága koherens megoldást fog keresni. A második megjegyzésem, amennyiben elképzeléseink ellenében a szolgálat nem lesz egy sui generis szolgálat a bizottságon belül, hanem egy önálló intézmény, akkor a pénzügyi szabályzat egyes cikkét kell megváltoztatni, és itt is együttdöntési joga van a parlamentnek. Az a véleményünk, hogy nem kellene újabb hatóságokat létrehoznunk, hiszen ezek eh, hatékonysága nem túl jó. Másrészt azt látjuk, hogy a tagállamok ezt viszont fontosnak tartják. És a szerződésben olvasható sui generis jelleget megoldásnak tartják, hiszen az alkotmányozó konvent is így rendelkezik. És ha nem akarnák, nem írták volna bele. Tehát, hogyha nem a bizottságon belül lesz, vagy lenne, akkor feketén-fehéren le kell írni, hogy hogyan legyen. És itt felmerül az ellenőrzés kérdése a költségvetés, a költségvetés ellenőrzése és a mentesítés joga az Európai Parlamenti. Az Európai Parlamentnek ezeket a jogokat ugyanúgy gyakorolnia kell majd, mint a bizottság esetében most teszi. Különben az Európai Unión belül egy ellenőrzés nélküli testület jönne létre, amely ténylegesen működik. Tehát, hogyha a pénz kiutalása a bizottság hatás körében van, akkor az nem lehet, hogy csak egy gentleman's agreementet kötünk a tanácssal és a bizottsággal. Itt ellenőrzési jogokra is szükség van. Azt is tisztázni kell, hogy a nemzeti diplomaták ugyanolyan ellenőrzés tárgyai, mint az Európai Uniós közalkalmazottak, köztisztviselők. Ugyanazok a jogaik és a kötelességeik. Úgy gondolom, hogy ez a hogy ezt minden tekintetben garantálni kell, különben tisztázatlan marad a helyzet. És most is tisztázatlan még, hogy az adminisztrációs költségvetés egy különleges szekcióban legyen, amely számunkra nehezen áttekinthető, hiszen itt a közösségi költségvetés hármas részében van. És az ellenőrzés is nagyon lényeges, hiszen ez megint más helyen van, a hatosban, és ez itt még nehezebb. Tehát megvan az akaratunk, hogyha a bizottság itt nem csak a költségvetésre törődik, hanem adminisztratívan is fellép, akkor garantálni kell azt, hogy a fő megbízottnak különleges jogai vannak a személyzet és a költségvetés tekintetében, és, a ne, és ne a bizottság döntésének legyen az alanya. Ezen túl azonban felmerül a politikai ellenőrzési jog az Európai Parlament részéről. Christophersen úr is utalt egy megállapodás szükségességére, amelyről tárgyalnunk kell. Ez pedig azért lényeges, mert tisztázni kell, hogy az Európai Parlament hogyan kerül, tehát a konzultációs folyamatban milyen szerepet kap, és hogyan kapja meg ezt a szerepet. Tehát a politikai ellenőrzést az Európai Parlament részéről meg kell oldani. Tehát ki képviselje a parlamentet, hogyha Eston asszony nincs jelen. Tehát ez egy különleges képviselet. Ezen kívül azt is meg kell akadályozni, hogy egy főtitkár olyan ügyleteket folytasson tartalmilag, amelyek nem ellenőrizhetők. Ezek lettek volna a záró megjegyzéseim, de a vita során még természetesen szót kérek. A szolgálat hibrid szolgálat. Közösségi feladatokat lát el kormányközi feladatokkal együtt. Itt kell gondoskodnunk arról, hogy ez de facto nevezessen oda, hogy a közösségi feladatokat kormány közösítik. A közös kül- és biztonságpolitika kivételével az európai külügyi feladatok a Lisszaboni szerződés 17-es és 21-es cikke értelmében közösségi feladatnak minősülnek. Éppen ezért garantálni kell, hogy a közösségi eszközök ne szenvedjenek csorbát és azt is meg kell néznünk, hogy a bizottság szerepe itt mi lesz. Köszönöm szépen, Brock képviselő 6 percben, Ferhofstadt képviselő kapja meg a szót, aki az AFKO nevében fog felszólalni. Köszönöm, elnök úr. Egyszerűen csak emlékeztetni szeretnék a filozófiára a vita során, amelyel rendelkezünk mi is, és más előadók is ebben a témában. Mi itt a parlamentnél olyan szolgálatot szeretnénk, amely a lehető legszéles körűbb, a lehető legambiciózusabb, és amely tulajdonképpen integrál minden külpolitikát, ami az Európai Unióban létezik. Nevezetesen a fejlesztési, az együttműködési, a jószomszédsági, illetve a humanitárius segélynyújtási, segítségnyújtási politikát. Mert tulajdonképpen úgy gondoljuk, hogy csupán így lehet ilyen integráció segítségével létrehozni azt a koherenciát, amelyre szükség van ahhoz, hogy az Unió világszinten ellássa szerepét. És Tulajdonképpen ezért képviseljük azt a filozófiát, amely már 2002-ben a konvent idején megszületett. Akkor ugyanis a konvent résztvevői, köztük Elmár Brock úr is, próbált megoldást találni a külpolitikai hiányosságok javítására, és aztán 2002-ben gyakorlatilag a megoldásnak az tűnt, hogy új szolgálat jöjjön létre, amely képviseli az unió érdekeit, és valós külpolitikát dolgoz ki. Úgyhogy 2002-ben egy olyan szolgálatot szeretünk volna már akkor, amely a lehető legtöbb területet fogja össze a tanácson belül is, a közösségi szinten is, mint például a jószomszédság és a fejlesztési politika. Eléggé ambiciózus terv volt ez a konvent részefői részéről, és ma nekünk kell ezt megvalósítani. Annyira ambiciózus volt ez, hogy mi magunk is magunkévá tettük ezt az elképzelést, és nem szabad elfeledkezni arról, hogy ez semmiképpen nem változtat a két intézmény kompetenciáján az unión belül. Nevezetesen a bizottság és a tanács kompetenciájára gondolok, mert nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a szolgálat, amit létrehozunk, nem döntéshozó szerv. Olyan szerv, amely javasol, elképzeléseket fogalmaz meg. A jövőben pedig a döntés továbbra is a biztosok ö, testületében születik meg a közösségi témákban, illetve a tanácson belül a közös külpolitikát illetően. Nos, maga a szolgálatna természetesen saját autonómiával kell, hogy rendelkezzen. Ezt ma sui generis jellegnek nevezzük. De nagyon fontos, hogy megtalálja helyét az unió intézményes egyensúlyi struktúrájában. A jelenlegi dokumentum is ezt javasolja, de az egy kicsit túllép ezen. A szolgálat nem olvadhat be intézménybe, mert nincsen olyan hatásköre, amely autonóm a két másik intézményhez képest, amelyeket szolgál. Ennek a szolgálatnak főleg a jövőben a közösségi alapokat kell kezelnie. És a szerződés értelmében önök is tudják, ez csak egy közösségi intézmény által lehetséges, nevezetesen a bizottság által. Minden más megoldás ilyen fontos következménnyel járna, hogyha részt vehetne ez a szolgálat a költségvetés, a közösségi költségvetés bizonyos alapjainak elosztásába, és ez nagyon veszélyes megoldás lenne, ha ebbe az irányba indulunk el. Következésképpen azt javasoljuk, hogy a szolgálat a az Európai Unió költségvetési ö, szakaszában, ö, a költségvetés szakaszban ö, kerüljön, ez gyakorlatilag az operatív költségekre utalna, hiszen ez itt található a költségvetés ezen szakaszában. Nem az egyben, a kettőben, a négyben, az ötben. A tanács, amikor dönt a külpolitikáról, ebbe a fejezetbe kerül minden költség vonzat. Most ez nem azt jelenti, hogy a bizottság része lesz ez a szolgálat, mert a szolgálatnak autonómnak kell lennie van saját adminisztratív költségvetése, annak érdekében, hogy hatékonyan járhasson el, és a politikákat megfelelően hajthassa végre, mint ahogy említettem, a szolgálatnak a közösségi szakaszában kell megtalálhatónak lennie a közösségi költségvetésben. Így a fejlesztési politikát, a jószomszédsági politikát, a humanitárius segítségnyújtás politikát ugye ide sorolhatjuk, mert egyébként másképp nem található meg máshol. Magától értetődik persze, hogy elnök úr, a tagállamok jóvágyása nélkül nem lesz közös külpolitika a döntéshozó folyamat azt teszi lehetővé, hogy egyhangú döntés szülessen, de közös külpolitika anélkül sem létezik, hogy közösségi megoldást találjunk erre, vagyis olyan szolgálatot hozzunk létre, amely elgondolkodhat azon, hogy mik is az unió közös érdekei. A nemzeti külpolitikákat természetesen nem kívánja kiváltani ez a szolgálat, inkább kiegészíteni és megerősíteni, és ezzel kapcsolatban a szerződés egyértelműen fogalmaz. Elnök úr, hogy ön is tudja, Eston asszonynal tárgyalunk pillanatnyilag, mint parlament, mert úgy gondolom, hogy az uniónak arra van szüksége, hogy minél előbb felálljon ez a szolgálat. Nyilvánvaló, hogy az Európai Parlament ennek érdekében mindent kész megtenni. Köszönöm. Köszönjük szépen a felszólalókat, a jelentéstevőket, amiért ilyen röviden, velősen fogalmaztak, és még mielőtt megkezdenénk a vitát, szeretném tájékoztatni a jelenlévőket arról, hogy itt van a teremben egy szaudarábiai delegáció, a kormány részéről, illetve a diplomáciai testületek részéről, úgyhogy őket is üdvözöljük, örülünk annak, hogy itt vannak, és szeretnénk hangsúlyozni, hogy az Európai Külügyi Szolgálat, amely éppen megalakulóban van, természetesen az Európai Unió határain kívülre is helyezi érdeklődését, és csak nagyon röviden annyit szeretnék elmondani, hogy 23 nemzeti parlamentből érkeztek ide most képviselők, összesen 28 parlamenti testület van egyébként Európában, tehát kb. 40-en jöttek ma ide. Magyarország és az Egyesült Királyság parlamentje ma nem küldött senkit, mert nemrég voltak választások ebben a két országban, és Ausztria, Málta, illetve Spanyolország pedig más problémák miatt nem tudta magát ma képviseltetni. Szeretném a az európai parlamenti képviselőket és a nemzeti parlamentek képviselőit egymás követő sorrendben fel, felszólítani, és mindenképpen figyelembe fogom venni a földrajzi sokszínűséget is. A képernyőkön kint lesz mindig a felszólalási idő, tehát onnan lehet majd követni az idő folyását. Először Jacques Blancnak adom meg a szót, aki a francia szenátustól érkezett hozzánk három percre. Öné a szó. Elnök úr, először is engedjék meg, hogy kifejezése juttassuk hogy mennyire örülünk annak a francia szenátus részéről, hogy eh, az Európai Parlamenttel együtt tudunk eh, vitát folytatni az Európai Külügyi Szolgálat felállításáról. Ez egy eh, fontos innováció a mi szemünkben, és nagyon pozitív fejlemény, ugyanis ez azt mutatja, hogy politikai akaratot szeretnénk lefordítani a tettekre, amely a Lisszaboni szerződésből fakad. Három fontos gondolatról van itt szó. Először is úgy gondoljuk, hogy az Európai Külügyi Szolgálat egy sui generis jellegű szolgálattá kell, hogy váljon. A bizottság és a tanács részvételével, de személyzet, illetve büdzsé kérdésekben önállósággal, és természetesen egyfajta európai parlamenti ellenőrzéssel kell, hogy működjön tehát fontos a pluralitása ennek a szolgálatnak, és biztosítani kell azt is, hogy minél több területen tudjuk képviseltetni magunkat, hogy koherensek tudjunk maradni külpolitikai tevékenységünkben, és magába kell, hogy foglalja a szomszédságpolitikát, a humanitárius segítségnyújtást, a fejlesztéspolitikát, de egyben az Európai Unió válság kezelésére is egyfajta eszköz kell, hogy nyújtson, jelentsem. Éppen ezért a francia szanátus fontosnak tartja azt, hogy az Európai Külügyi Szolgálat szoros kapcsolatot tartson fenn az európai parlamentek összességével. Tehát nem csak az Európai Parlamenttel, amelynek természetesen nagyon örülünk, hogyha szoros kapcsolatot folytat hanem a nemzeti parlamentekkel is, hiszen itt van egy közösségi pillér és egy kormányközi pillér, tehát egyfajta hibrid rendszer alakul ki a külügyi szolgálat tekintetében. Mindez azért fontos, hogy az Európai Uniós részvételt tudjuk erősíteni a világban, más témákról majd kollégám fog szólni, de az biztos, hogy azt szeretnénk, hogyha minél sikeresebb lenne ez a külügyi szolgálat, hogy a politikai ambícióinkat meg tudjuk valósítani, és végre túl tudjunk lépni az egyes nemzeti parlamentek, illetve az Európai Parlament külön-külön álláspontját, inkább közös javaslatokat szeretnénk majd előmozdítani a külügyi szolgálaton keresztül. Elnök, köszönöm szépen, Blank úr, azért is, hogy röviden tudott hozzászólni. Most pedig Leon Kieres következik, aki Lengyelországtól érkezett, a lengyel szenátusból. Panie Przewodniczący, Panie Panowie, w imieniu... Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánok mindannyiuknak. A lengyel parlament, a lengyel szenátus nevében szeretném a következőket hangsúlyozni. egy igen hatékony európai külügyi szolgálat ö, létrehozása rendkívül szívügyünk. Lengyelország támogatja ezt a tervet, amelyet a fő képviselő és a bizottság képviselője terjesztett elő. április 26-án a csúcs is jóvá hagyta ezt. Itt a határozat tervezetre utalok, amely az Európai Külügyi Szolgálat működését tartalmazza. Ebben a tervezetben nagyon sok fontos elképzelés található, amelyet Lengyelország is előterjesztett. Úgy érezzük, hogy az Európai Külügyi Szolgálat olyan intézmény, amely többletértéket fog létrehozni az Európai Unió számára, úgyhogy az európai intézmények, az Európai Parlament képes lesz majd a a külügyi téren fellépni. De hogy ez már elhangzott, az intézményt az esélyegyenlőség elvein alapján kell felépíteni. Minden tagállam azonos alapon járulhat hozzá ennek létrehozására, és teljes átláthatóságot kell biztosítani a személyzet a munkatársak felvételekor is. Tiszteletbe kell tartani a földrajzi egyensúly elvét is. Lengyelország üdvözli a nyilatkozat tervezetet a főképviselő és az Európai Parlament közötti együttműködésről. Úgy érezzük, hogy az újonnan megválasztott delegáció vezetők ülésein az Európai Parlament szakbizottságainak tagjaival együtt nagyon jó új elképzelést képviselnek, mert így az Európai Parlament is betekinthet az unió külpolitikájába. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy van még tennivaló az Európai Parlament ellenőrző tevékenységének terén, illetve a főképviselő helyettes munkáját illetően, ugyanis a főképviselőt magas szintű tisztviselők ö, helyettesíthetik. Köszönöm szépen, most pedig az európai parlamenti képviselők sorából elsőként Szalafranka képviselő, aki az AFED-ben a néppárti koordinátor. Köszönöm szépen, elnök úr. Elhangzott az is, hogy az európai külügyi szolgálat felállítása szempontjából fontos az, hogy lássuk, hogy mik is voltak az eredeti gondolataink, a mögöttes gondolataink. Krisztofszen nagykövet úr is elmondta, hogy mik azok a fő vezérfonalak, amelyeknek a mentén fel kell építenünk azt a látványosabb, koherensebb és hatékonyabb európai külügyi politikát, amelyet szerettünk volna megvalósítani régóta. A Lisszaboni szerződés a kormányközi megközelítés ből áttette a hangsúlyt a közösségi megközelítésre a külügyi szolgálat munkájának területén. Az Európai Parlament szerepét pedig szintén rendezi a szerződés, és ahogyan azt Elmar Brock is elmondta, az Európai Parlament a konzultációs jogát fel fogja használni és egészen addig nyomást fog gyakorolni, amíg hagyományos szerepköreire irányuló tevékenységében meg szeretne valósítani újabb lépéseket. Gondolok az ellenőrzésre, a költségvetésre, és így tovább. Meg szeretném kérdezni azt is, hogy most itt egy tíz éves időtartamra tervezünk -e előre, vagy sem? Tehát lesz egy ilyen időkorlát, vagy sem? A bizottsági szolgálatokkal közösen bizonyos vagyok benne, hogy meg fogjuk valósítani céljainkat. Ferhostat képviselő elmondta, és ezzel teljes mértékben egyetértek, hogy kiegyensúlyozott szolgálatra van szükség. Nem szabad, hogy a nemzeti diplomáciai testületek munkájának gyümölcse elveszen, de ugyanakkor egy közös kül- biztonságpolitikát kell most már felépítenünk, ez a fő cél. De azért van egy aggodalmam is, amelynek szeretnék hangot adni. Arról van szó, hogy ennek a szolgálatnak egyszerűbbé kellene tennie a, dolga, a dolgokat, és nem a jelenlegi helyzetet kellene tovább bonyolítania. És az is biztos, hogy nem szabad megengedni, hogy hatalmi harc alakuljon ki a különböző testületek között. Krisztofszen nagykövettől egy naptárral kapcsolatos kérdést szeretnék kérdezni. Ugye itt arról volt szó, hogy júniusban kellene politikai egyességre jutni. Most nem tudom, hogy Eston képvisel, főképviselőasszony egyetérte azzal, hogy júniussal vagy júliusra legkésőbb le lehessen zárni ezt az ügyet, és hogy ki lehessen kérni az Európai Parlament véleményét is. Elnök, Koszkinen képviselő következik a Finn parlamentből. Köszönöm, elnök úr. Igen, már ennek a szolgálatnak a kialakítása már régóta jellemzi az Európai Unió munkáját a kereskedelmi és az egyéb feladatok mellett. A bizottság alelnökének, illetve a szolgálat emberei az Európai Unió közös külpolitikájának lennének a képviselői. Itt eh, a külügyi szolgálat eh, döntés, külügyi szolgálatról szóló döntések számos kompromisszumot igényelnek. Természetesen szükséges az egyetértés, szükséges az, hogy megfelelő érzékenységgel alakítsuk ki a szükséges irányokat. Az Európai Parlament része a tagállamok parlamentjeinek a része is problémás. Hiszen itt arról van szükség, arról van szó, hogy az Európai Parlament is ellenőrzési jogot kapjon a külügyi szolgálat esetében. Az, a külügyi szolgálat alaptevékenysége a közös kül- és biztonságpolitika, az Európai Tanácssal és a miniszterek tanácsával együtt, a nemzeti parlamentekkel együtt kapja meg legitimitását. Én javasolnám az előadóknak, hogy a európai polgárok szempontjait is vegyék figyelembe a jelentésekben. Hiszen a polgárok Európájáról van szó, a polgárok Európáját építjük, és segítséget is kaphat a külügyi szolgálat az állampolgároktól. Tehát, illetve a polgáros is a külügyi szolgálattól, tehát akár konzuli segítséget, vagy egyéb ilyen segítséget, amennyiben a jövőben szükség lesz erre az információ továbbítás is nagyon fontos az állampolgárok irányába, hogy az állampolgárok megfelelő információkról rendelkezzenek a külügyi dolgok esetében. A közös érdekünk az, hogy a külügyi szolgálat a lehető leggyorsabban, hatékonyan elkezdje munkáját. Nagyon fontos az, hogy következetes munkát végezzen, hiszen itt, ahogy már hallottuk, itt közösségi és kormányközi feladatok összeegyeztetéséről van szó. Így sokkal közelebb kerülünk majd az európai alapgondolathoz. Köszönöm. Grazie, onorevole Koskinen. Köszönöm szépen, Koskinen képviselő. A lett parlamenttől Pápkész képviselő következik, szintén három percben. Köszönöm szépen ezt a mostani lehetőséget. Szeretnék a parlamentem részéről tolmácsolni a üdvözletünket az önök parlamentje felé, és nagyon örülünk annak, hogy a külügyi szolgálatról szóló vitában részt vehetünk. Csak nagyon röviden, hogy hogyan is látjuk a helyzetet, a folyamatot. A lett parlamentet nagyon is érdekelte az, hogy minél hamarabb erős és aktív európai külügyi szolgálat alakuljon ki. Természetesen mi is sui generis alapokon kívánjuk megvalósítani ezt a szolgálatot, minél függetlenebb legyen a szolgálat költségvetési szempontból, épp úgy, mint személyzeti szempontból. Eston asszonyhoz, illetve Krisztofszen úrhoz lenne egy kérdésem. Azt szeretnénk megtudni, hogy hogyan kívánják megvalósítani azt, hogy a tagállamok részéről érkezzen a személyzet egyharmada, és hogy hogyan fogja ez alakítani a szolgálat jövőjét. Ami a hatáskört illeti, nagyon tetszik nekünk a francia szenátus állásfoglalása, és más felszólalóktól is hallhattuk már azt, hogy vonjuk be azokat a kérdéseket, mint a szomszédságpolitika, a fejlesztés, a krízismenedzsment, a bővítés. Ezek nagyon érdekes javaslatok, és minden bizonyal tiszteletet érdemelnek. Lettország is fontos kérdésnek látja azt, hogy a szolgálatokon keresztül új lehetőségeket biztosítsunk az Európai Uniónak a világ színpadon, tehát egyfajta globális szerepet játszunk, de ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy nemzeti polgáraink is elvárnak tőlünk valamit, és nem szabad, hogy az elidegenedés valósítsuljon meg. Tehát itt egyfajta összhangra van szükség, jó lenne, hogyha a konzulátusi hálózat is úgy működne, hogy az a polgárok javát szolgálná. Ugyanis azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet nem csak a külügyi szolgálat külügyi tevékenysége szempontjából, hanem a jövő fejlő, jövő útja szempontjából is meg kell vizsgálnunk. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy jó lenne, hogyha Krisztofszen úr elmagyarázná azt, hogy pontosan hogyan is látja ön a főképviselők szerepét az intézményen belül. Ugyanis ez megint csak egy fontos kérdés volt a lett parlament számára. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Roberto Baltieri következik, aki árnyékjelentéstevőként fog felszólalni az AFED szakbizottság részéről, a szocialista frakcióban. Köszönöm szépen, elnök úr! Brock és Verhofstadt urak elmagyarázták már azt, hogy az Európai Parlament hogyan is dolgozik a tárgyalások során nem csak az előjogainak biztosítása érdekében, amelyek ugye a szerződésből fakadnak, hanem azért is, hogy minél ambiciózusabb, hatékonyabb szolgálatot építsünk fel, amely ugyanakkor a közösségi szemléletet tükrözi. Éppen ezért tartom fontosnak a mai ülést, és szeretném, hogyha javítani tudnánk a közös munkát az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek között ebből a szempontból is. Sőt, a nemzeti parlamentek képviselőihez fordulok azzal a felhívással, hogy bennünket tartsanak szövetségesüknek, ugyanis a Lisszaboni szerződés a parlamentarizmus győzelmét jelenti, amely nem csak az Európai Parlamentre vonatkozik, hanem igazából a tanácsot a parlament második házaként értelmezi ez a szerződés, és ilyen szempontból aztán a nemzeti parlamenteknek is rendkívül fontos szerep jut az alkotmányos berendezkedés szempontjából. Az Európai Bizottság illetve a tanács közös erőfeszítései révén fog felépülni a külügyi szolgálat. Tudjuk persze, hogy ez milyen nehéz, és mekkora felelősséget ró mindenkire. Éppen ezért frakciónk úgy gondolja, hogy világos definíciókra van szükség, parlamenti ellenőrzés tekintetében, politikai ellenőrzés tekintetében, amely nem azt jelenti, hogy a döntéshozatali folyamatokba szeretnénk beavatkozni a közös, közös kül- és biztonságpolitika tekintetében, hanem a Lisszaboni szerződés 36-os cikkében foglaltakat szeretnénk foganatosítatni és úgy gondolom, hogy ezzel minden bizonyal egyetértenek a nemzeti parlamenti képviselők is, hogy nagyobb átláthatóságot szeretnénk a közös kül- és biztonságpolitika, illetve annak költségvetése szempontjából, valamint a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos tárgyalásokban. Egy másik fontos terület az autonómia és a fejlesztési politikákra vonatkozó előjogok. Mi természetesen támogatjuk a minél ambiciózusabb szolgálat létrehozását, a szomszédságpolitika, a krízismenedzsment és humanitárius segítségnyújtás területén, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy a közösségi megközelítést alá kellene ásni, akár politikai szempontból, nem szabad, hogy például pénzügyi szempontból is az Európai Bizottság előjogait alássuk. Remélem, hogy Krisztófszer úr komolyan, veti ezek, komolyan veszi ezeket a tárgyalásokat, és remélem, hogy pozitív lesz a kimenetele ezeknek a tárgyalásoknak, de természetesen a soros elnökségtől, illetve a főképviselő személyétől is nagyon sok minden függ. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Gualtieri úr, Dag Délen következik a német Bundestagtól. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Szóval Dadennek hívnak, és a német Bundestag külügyi bizottságának a tagja vagyok. Látjuk, hogy ellentmondásos témáról van szó, látjuk, hogy nehéz a helyzet. Éppen ezért az Európai Külügyi Szolgálat felállítása egy politikailag roppant érzékeny feladat. Egy szuverén állam parlamenti képviselőjeként személyesen is fontos számomra, hogy a külpolitika továbbra is parlamenti ellenőrzés alatt legyen, nálunk a Bundestagban, és nem szorgalmazom azt, hogy az Európai Unióra helyeződjön át a külpolitika. Az Európai Külügyi Szolgálat eddigi koncepciója azt mutatja, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében is a németországi parlament úgy érzi, hogy a nemzeti parlamentek szenvednének csorbát. Tehát például az Európai Uniós katonai szerepvállalásra is gondoljunk. Ez pedig a külpolitika, a külpolitikák demokratikus ellenőrzésének aláásása lenne. A katonai szerkezetek bevonása egy ilyen diplomáciai szervezetbe példátlan a világon, és aggodalomra ad okot. A Német Szövetségi Köztársaságban jó okokból nem vonták össze a külügyminisztériumot a védelmi minisztériummal, és a fejlesztési minisztériummal sem. Szerintem a polgári demokrácia egyik alaptétele az, hogy ezek a feladatok ne keveredjenek össze. Még mindig számos kérdés nyitott és tisztázatlan. A parlamenti demokratikus ellenőrzés nem garantált még. Fennmarad az a kérdés is, hogy ez az Európai Külügyi Szolgálat mennyi pluszköltséget jelent majd még. Hiszen az európai tagállamokban eléggé feszült a pénzügyi helyzet, és az Európai Unió belül is probléma van a költségvetéssel. Parlamenti képviselőként természetesen azt kérdezzük, hogy mennyivel fog többe kerülni ez nekünk. Úgy gondolom, hogy Európának nincsen szüksége még egy milliárdokba kerülő militarizált hatóság. Köszönöm. Grazie onorevole Dagdelen, la parola al... Köszönöm. Ribeiro Castro képviselő következik, aki Portugáliából érkezett, és a külügyi bizottságot vezeti a portugál parlamentben. Köszönöm szépen, elnök úr. Miután Christophersen urat meghallgattuk, azt tudom elmondani, hogy hosszabb idő a szolgálat felállítása, mint ahogyan azt gondoltuk, mert csak azért is, hogy bonyolult ez a helyzet. Mi inkább azt szeretnénk, hogy lassan, de jól végezzük a munkát, mint hogy minél gyorsabban, de rosszul. Egy fontos kérdésre hívnám fel a figyelmet. Számomra nem tűnik korrektnek, Persze értem, hogy az Európai Parlament elmondja véleményét, de nem szabad, hogy a konzultációs eljáráson túl mutasson a szerepe. Be kell tartani ugyanis a szerződés betűjét, ez nem codecisionbe tartozik, tehát innentől kezdve az Európai Parlament tartsa be a játékszabályokat. Lenne egy kérdésem egyébként a nagykövet úrhoz. Vajon Eston asszony szolgálatai a nemzeti parlamentek külügyi ö, szakbizottságaiba is el fognak-e látogatni, ugyanis ö, ő kis kompetensek ebben az ügyben. A német kollega nő is ö, aggodalmának adott hangot, csatlakozni tudok hozzá, ugyanis a, az Európai Parlament által ö, gyakorolt ellenőrzés azért kérdéseket vet fel, ugyanis a nemzeti parlamentek is ellenőrzési jogot gyakorolhatnak. Úgyhogy azt hiszem, hogy Eston asszony szolgálatai a következő év során el kellene látogassanak a tagállamokba, és ott a parlamentek külügyi, szolgálatai, külügyi szakbizottságaival eszmét kellene, hogy cseréljenek, hogy bizonyos aggodalmainkra kielégítő választ tudjunk kapni. Aztán még egy kérdésen a külügyi szolgálat összetételével kapcsolatban. Főként arra az egyharmadra gondolok, amit a tagállamok fognak kijelölni. Azt szeretném, hogyha a helyzetet, a jelenlegi helyzetről egy képet kaphatnánk. Azután úgy gondolom még, hogy az Európai Külügyi Szolgálatot a humanitárius segítségnyújtás, együttműködés, fejlesztés, szomszédságpolitika kérdésére is ki lehetne terjeszteni, már csak azért is, mert ezek szorosan kapcsolódnak a külpolitikához, és azért is, mert például a külkereskedelem már most is uniós kompetenciába tartozik, és óriási vívmányok állnak már az európai ügy mögött. Éppen ezért sajnálatos lenne, hogyha ezeket, ezt a tudást, ezt a tapasztalatot elveszítenénk, és nem tudom, hogy ezt hogyan kívánják majd a külügyi szolgálat munkájába beépíteni. Elnök, köszönöm szépen. Most Lunacek képviselő kapja meg a szót három percben. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm a zöldek számára nagyon lényeges az, hogy a közös európai külügyi szolgálat ambiciózus legyen, amely az Európai Uniót és céljait tartja szemek előtt. Például az emberi jogok helyzetét és a legszegényebbek megsegítését más kontinenseken is. Éppen ezért nem értünk egyet azzal, amit néhány kollégánktól hallottunk, tehát, hogy például a konzuli szolgálatot közösségesítsük. Én évekig nemzeti parlamenti képviselő voltam az osztrák képviselőházban, és Gvaltieri úrhoz hasonlóan az Európai parlamenti képviselők és a nemzeti parlamenti képviselők között szövetséget szeretnék létrehozni. Hallottunk olyan félelmeket, hogy a nemzeti parlamentek jogai hatalma csökkenhet. És itt a német Bundestagból felszólaló kolléganőmmel abszolút nem értek egyet. Hiszen az Európai Külügyi Szolgálatnak nem lenne feladata katonai akciókról dönteni. Ez egy, sajnálom, ez így nem igaz. Ha azt mondja, hogy nem igaz, akkor ez nem igaz. Én a zölde képviselőjeként tudom, hogy a nemzeti parlamentek feladat körébe tartozik ez. Egy közös szolgálatról van szó, amely a humanitárius segítséget, a fejlesztési segítséget koherensen képviseli. Világosan kell látnunk, hogy a pénzügyi felelősség továbbra is a fejlesztési biztosnál marad. De most négy konkrét pontot említenék még. Az egyik, hogy a külügyi szolgálatban szükségünk van egy főigazgatóságra, amely válságmenedzseléssel és békefenntartással, megelőzéssel foglalkozik. A megelőzésre sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. Ezen kívül a férfiak és nők arányos képviseletére is ügyelnünk kell, amikor rekrutáljuk a tisztviselőket a külügyi szolgálatba. A nők jelenléte még nem elégséges az Európai Parlamentben sem. Éppen ezért Esten asszonyban szövetségesre leltünk. De egy teljesen világos nemi fősodrosítási politikára van itt is szükségünk. Az Emberi Jogi Bizottság nevében felszólaló kollégám is elmondja majd, hogy szükségünk van a Lisszaboni Szerződés 21-es cikke értelmében egy eh, olyan központi helyre, olyan fókuszpontokra, amelyekre a delegációk is hagyatkoznak. Brock és Verhofstadt urakra is utalnék, akik itt a költségvetés hármas szekciórára utaltak, amelyben a koherenciát hangsúlyozták. Köszönöm. La parola all'onorevole. Köszönöm szépen. Davarász képviselő következik Görögországból. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Külügyi Szolgálat rendkívül fontos lépés hogy az Európai Unió nemzetközi jelenlétét megerősítse. Ugyanakkor az általános átszervezés és a világválság, ahogy kollégám is említette, fontos szerepet játszhat például a szegénység elleni harcban. Ez valós kihívás az Európai Unió számára a Lisszaboni szerződés tükrében. Mint görög képviselő, szeretném figyelmüket néhány kérdésre felhívni. Az új szolgálatnak a lehető legnagyobb átláthatóság jegyében kellene működnie. Átláthatónak kell lennie mind a munkatársak, mind pedig abból a szempontból, hogy mik a céljai. Egyetértünk azzal az elvel, hogy kiegyensúlyozott három részes képviselet legyen. Ennek a földrajzi egyenjogúságot is tükröznie kell, azért, hogy minden tagállam minden kirekesztés nélkül részt vehessen benne. Ahhoz, hogy az új szolgálat hatékonyan működhessen, olyan mechanizmusokat kellene ö, kidolgozni, amelyek gyors kommunikációt tesznek lehetővé az Európai Bizottság, a tagállamok és az Európai Parlament között, amelynek az együttdöntés következtében költségvetési hatásköre is van. El kellene kerülnünk a döntéshozó folyamat késlekedését, amely nem csak az új szolgálat, hanem az egész Európai Unió működését is alásná a szolgálatnak, ennek az új szolgálnak, szolgálatnak szorosan együtt kell működnie minden Európai Uniós intézménnyel, de nem csak ezekkel, hanem az összes tagállammal is. Ennek kellene alapját képeznie működésének, amely lehetővé tenni az új szolgálat szerepének jobb kidolgozását, amint, aminek, mint ahogy említettem már, fontos szerepet kellene játszania minden égető és fontos kérdés megoldásában a válság kapcsán. Köszönöm. Grazie, onorevole. Köszönöm. Dalára képviselő. Most Lamberto Dini kapja meg a szót, aki az olasz szenátus külügyi bizottságának elnöke. Három percben szólalhat fel. Köszönöm, elnök úr. Bár mindannyiunknak az a privilégiuma van itt a parlamenten belül, hogy anyanyelvünkön szólhatunk. Én angolul fogok szólni, ami az egyik munkanyelve, a két munkanyelv közül az Európai Unióban. Röviden szeretnék Krisztof Szent Ferhofszett és Brock képviselőkhöz csatlakozni. Először is ezt szeretném mondani, hogy amikor már létezik a diplomáciai szolgálat, ez nem azt jelenti, hogy van külpolitikánk is. Ki fogja a külpolitikát kialakítani? A diplomáciai szolgálat? Segítenek majd ebben, vagy egyszerűen csak döntéseket fognak végrehajtani. Például a külügyminiszterek tanácsa által létrehozott döntéseket, ahol a fő képviselő elnököl másodszorban. Ez a sui generis szolgálat ugye nem új szolgálat, de autonóm a személyzetét, illetve a költségvetését illetően. Brokul azonban teljesen jogosan és helyesen mondta, hogy ami a demokratikus ö, elszámoltathatóságot, vagy politikai ellenőrizhetőséget illeti, nincs teljes megállapodás a tanács, a főképviselő és az Európai Parlament között. Azt gondolom, hogy ezt egyértelműen kell valamilyen dokumentumban lefektetni, bár nem intézményközi kérdésről van szó, de pontosítani kell, például a főképviselő nyilatkozatában, ami a politikai elszámoltathatóságot illeti, azt mondja, hogy jó, hát a, a főképviselő a parlament véleményét kéri az alappolitikák vonatkozásában, de ennek a hivatalos dokumentumnak kell lennie, ami majd irányítja ezt a kapcsolatot. Ami pedig a kiküldetéseket illeti. Itt arról van szó, hogy a parlamenttel konzultációt folytatnak olyan kiküldetésekről, amelyet az európai költségvetésből finanszíroznak. Én úgy gondolom, hogy minden kiküldetés vonatkozásában konzultálni kell a parlamenttel, mert ott vannak a katonai kiküldetések, tudnunk kell, hogy ezek részei-e a külpolitikának, vagy sem. Szerintem minden kiküldetés esetében konzultálni kell a parlamenttel. Brokul azt is mondta, hogyan ellenőrizzük a politikai elszámoltathatóságot, amikor a főképviselő nincs jelen. Ez fontos dolog. Csak a főképviselő a megválasztott személy. A főképviselőnek jelen kell lenni, amikor konzultáció folyik az Európai parlamenten. Ferhofstadt úr, egyetértünk abban, hogy a szolgálatnak a lehető legambíciózusabbnak kell lennie, de valamilyen ö, értelmes méretűnek kell lennie, nem valami mamut szervezetnek. Hatékonysági okoknál fogva. A szolgálat segíthet, de nem veheti át az Európai Unió adminisztratív szerveinek feladatát. Például a bizottság minden külszolgálatának a bizottságon belül kell maradnia. Nem kell kellene a, a szolgálatnak ezeket. Koordinációra van szükségünk, hiszen a fő képviselő a bizottság alelnöke, és így járhat el, anélkül, hogy valami ö, óriási szervezetet hoznánk létre végezetül. Elnök úr, Azt hiszem, nagyon sokaknak képzésre van szükségük a munkatársak közül, mert azelőtt még diplomáciai feladatot nem jár láttak el. Úgyhogy szükség van európai diplomaták képzésére. Ez szerintem fontos tényező. Nagyon szépen köszönöm. Ennyi. Parola al collega Daf. Köszönöm, most Daf képviselő következik három percben. Uh, President, um... Elnök úr, a szerződés felbátorít minket, hogy jobban működjünk együtt parlamenti szinten. Nem preszkriptív, előíró jellegű, És nagyon alaposan kell majd egymással konzultálnunk, mielőtt megfelelő módon megállapodunk valamilyen döntésben. Azonban olyan fórumot szeretnénk létrehozni, amely Van Rompöly urat is ellenőrizheti, Tehát Kathy Ashton kezében igen lényeges hatalom összpontosul majd, hiszen felelős a közös kül- és biztonságpolitikáért is. Azonban néhány kolléga szerintem nagyon szelektíven járt el, ahogyan a szerződést értelmezte. Kathy Ashton nem csak a közös kül- biztonságpolitikáért felelős, hanem az összes külügyi feladat koordinációjáért is, amelyek az Európai Unióra hárulnak. A külügyi szolgálat fő feladata az, hogy Keti Estont szolgálja. Eklektikusnak és átfogónak kell lennünk amikor olvassuk a szerződés szövegét. Ribeira I. Castro képviselő azt javasolta, hogy Keti Estonnak a kötelessége legyen az, hogy mind a 27 parlamentet rendszeresen látogassa. Szeretném üzenni neki, hogy ez nem túl gyakorlatias. Hiszen arra kérjük, hogy a világ összes helyén és Brüsszelben is jelen legyen. Tehát lehetetlen lenne számára az, hogy így szolgálja a demokráciát. Hát nem lehet 27 nemzeti parlament plusz az Európai Unió között állandóan úton lenni. Tehát folytatnunk kell a megfelelő megközelítés kidolgozását. Hogy hogyan tud majd ő is eleget tenni a parlamentek közötti együttműködésnek. Köszönöm, Dafur, a szót most Stylianidis kolléga kapja Ciprusról. Három percre. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a meghívást. Dini úr hozzászólását követően már nincs sok hozzátenni valóm. Talán egy-két gondolatot engedjenek meg mégis kiegészítésképpen. Megbeszélésünket követően úgy tűnik, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy ennek a szolgálatnak autonómnak kell lennie, sui generisnek. Három dolog alapján a hatékonyság, a kohézió, illetve sajátos szerepe alapján kerül majd megítélésre. Mert ha csak humanitárius segély szolgálatot lát el, minden tisztelettel ez iránt, akkor nem látja el azt a feladatot, amit szeretnénk. Ami Brock Verhofstadt urak javaslatát illeti, és Dini úr elhangzott javaslatának kapcsán, elmondható, hogy ezek a javaslatok a szükséges alapot képezik arra, hogy garantálhassuk megfelelő működését ennek a szolgálatnak. Ezen kívül kapcsolódnia kell a nemzeti parlamentekhez és a tagállamok külügyminiszterjehez is. A saját parlamentünkön belül megvitattuk ennek a szolgálatnak a feladatait, és úgy gondoljuk, hogy a, az eredeti javaslatok jók, főleg ami a harmados összetételt illeti. Talán az a probléma merülhet fel, hogy a kormány, illetve a kormány közi álláspontok eltérhetnek. De úgy gondolom, hogy ezt ki kell majd egyensúlyozni. Ugyanakkor ez a szolgálat az Európai Uniót valós politikai feladatokkal ruházhatja fel, és megerősítheti képét, elnök. Köszönöm szépen. Vondra képviselő következik a cseh ö, parlamentből három percre. Én a schiacciare, you uh, thank you very much. I think... Uh... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a nemzeti parlamentek bevonása, ezt nagyon helyesen hallottuk. A főképviselőt nem várjuk el, hogy elutazzon minden tagországba, de ha én eljöhetek ide néhány órára a koalíciós tárgyalásokra, azért jó lenne, ha tényleg jelen lehetnék ezen. Általánosságban támogatom az elhangzottakat, két kulcsparamétere van a vitának, az egyik a klasszikus verseny, a hatalomért, a befolyásért és pénzért az intézmények között, és ugye akár tetszik, akár nem, a demokráciában ez így működik. Aztán van egy olyan érzés is, hogy az idő sürget minket be kell bizonyítanunk, hogy valós biztonság és külpolitikával rendelkezünk, és az Európai Unió tényleg nyom alatba ezen a téren. Itt nem csak a sebességről, hanem a minőségről is szó van. Itt engedjenek meg két megjegyzést. Az egyik a képviseletre vonatkozik. Egyrészt tökéletesen egyetértek Lambertodinivel, hogy angol vagy francia ö, anyanyelvet, illetve nyelveket kellene használnunk, hogy valós ö, eszmecsere folyhasson, de ugyanakkor ö, tényleg fontos az is, hogy ez a mi szolgálatunk, ez nem rólunk és róluk szól. Itt pedig azt gondolom, hogyha a franciákat hallgatom, akik azt mondják, hogy attól tartanak, hogy nem lesznek megfelelően képviselve, akkor hát mi a helyzet az új tagállamokról és sok mással? Igen, ö, legyen megfelelő földrajzi egyensúly a képviseletben. Én azért ennél többet, sokkal többet szeretnénk, nagyra értékelném, hogyha lenne valami index, ami néhány évvel ezelőtt a bővítést követően 2004-ben létezett, mert bizonyos mértékben talán segít a megfelelő földrezi egyensúly kialakításában, bár nagyon messze vagyunk attól, amit mi szeretnénk. Rövid megjegyzés a bővítésről. Néhányan azzal érveltek, hogy bele kellene venni a szolgálat feladatkörébe. A valós bővítés azonban ö, tudnunk kell, nem külső, hanem belügy. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. Charles Tenok kapja meg a szót. E Az én csoportom a ti csoportotok is. És hogyha a brit konzervatívok nevében felszólalnék, akkor elmondanám, hogy a Lisszaboni szerződést ellenezte a konzervatív párt, de most koalíciós kormányunk van, pragmatikusak vagyunk, tehát megváltoztattuk az álláspontunkat. Természetesen úgy gondoljuk, hogy a külügyi szolgálat elsősorban kormányközi szervezet kell, hogy legyen, és a tanácsnál legyen a motorja. Tehát itt elsősorban diplomáciai céljai vannak. És szerintem nem kell itt a nemzetek felett álló bizottság részévé tenni. Na, bonyolult hibrid szervezetről van szó. És olyan dolgokkal is foglalkozik, mint a bővítés, a fejlesztés. Ezek az Európai Unió kompetenciájának a területei. Tehát természetesen lesznek humanitárius segítség feladatai, fejlesztési segítségi feladatai, tehát egy eh, vegyes felvágott lesz. De az Európai Parlament is ilyen. És nézzük meg a Lisszaboni Szerződés 14-es nyilatkozatát, amelyben az van, hogy a közös kül- és biztonságpolitikai területre nem viszünk be újabb feladatokat. Tehát itt a parlamentnek együttdöntési kompetenciája van a személyzeti kérdésben. Tehát természetesen az a helyzet, hogy megnézzük az Európai Unió főképviselőjének a szerepét és a helyettesét. Három jelöltről van szó, és nem lesz könnyű. Olyan feladatai olyan feladatokat kap itt az Európai Parlament, amelyel nem rendelkezik például az én otthoni parlamentem, és olyas valami ez, mint az amerikai szenátus, ahol meghallgatásokra kerül sor. Tehát egy sui generis szervezetnek önálló költségvetése van, és nem a bizottságban van beágyazva. Frakcióként még mindig vitázunk az országvótákról, a földrajzi egyensúlyról. A saját pártom azt hiszi, hogy a kvóták előírása igazából alá ásná a szolgálatot. És igazából mi felajánlhatunk egy kínaiul folyékonyan beszélő angol diplomatát egy másik európai diplomatáért, aki beszél mondjuk 3-4 európai nyelv, viszont nem beszél kínaiul, tehát ilyen csereügyleteket folytathatunk de legyen két állandó politikai helyettes is, aki megfelelően képviseli a főképviselőt. Tehát lehetne egy konzervatív és egy szocialista. Garantáljuk azt, hogy működjön ez. Pillanatnyilag rotálnak a külügyi elnökök hat hónapja. És éppen ezért hat hónap nem elég arra, hogy valaki megértse azt, hogy hogy működik ez Brüsszelben. De a helyettesek energiája elég lesz arra, hogy utazgassanak a nemzeti parlamentekhez. Mm, szerintem a kis országoknak anyagilag is vonzó lehet ez a szolgálat. És a nemzeti parlamenteket is fel kell venni a hajóra, főleg hogyha a Nyugat-Európai Unió parlamenti közgyűlésére gondolunk. Nagyon összetett dologról van szó, helyre kell tennünk ezt, hogy az Európai Unió globális pozíciója erősebb legyen. Köszönöm. Köszönöm, Tánok képviselő. Valkins képviselő következik, aki Hollandia második parlamenti közgyűléséből érkezett. For gelegenheid om hier met elkaar... Köszönöm, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és eszmecserét folytathatok az Európai Külügyi Szolgálat felállításáról. A holland parlament részéről rá szeretnék kérdezni a feladat megosztásra. Tehát, hogy a biztosok, főleg a fejlesztési biztos és a főképviselő asszony között milyen lesz a feladat megosztás. A holland alsóház nevében szeretném kijelenteni, hogy alapvető az integrált külpolitika az Európai Unió globális szerepét tekintve. Azonban kormányközi funkciókon felül a különféle kompetenciák a különféle intézményeknél vannak. Nagyon lényeges az, hogy az intézmény közi egyensúly megmaradjon. Természetesen a nemzeti parlamenteknek, a nemzeti kormányaikra a jövőben is nyomást kell gyakorolniuk. Például a fejlesztés politika tekintetében Hollandiának ambíciói vannak, és szeretne együttműködni az európai szervekkel. Üdvözölnénk, hogyha a szolgálat, a partnerség talaján állna ahogy ezt a Lisszaboni szerződés elő is írja. Itt főleg az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közös döntési jogáról van szó. Gyakorlati, operatív dolgokról van szó, és éppen ezért a szolgálatnak nagyon hatékonynak kell lennie, és ne legyen hatalmi harc. Köszönöm szépen, Valkensz úr. Most eh, korlatean úrnak adom át a szót, aki a Román Parlament külügyi bizottságából érkezett. Köszönöm, elnök úr! Még nem kezdte el munkáját a külügyi szolgálat, és most anyanyelvemet használná. Urând, din punctul de vedere al uh, Senatului României și al Parlamentului României, salutăm ideea organizării. Köszönöm szépen. A román szenátus uh, nevében üdvözöljük a szolgálat létrehozását, és tényleg ideje volt már. Az egyik legfontosabb cél, ahogy ezt láthatjuk, az Európai Külügyi Szolgálat vonatkozásában, hogy működőképes, koherens szolgálat jöjjön létre, ami egy hangot tud képviselni az Európai Unió vonatkozásában. De egy nagyon fontos feltétele van ennek, amiről szeretnék szólni. Először is, ahogy ez már elhangzott, támogatjuk azt az elképzelést, hogy ez a szolgálat autonóm legyen, legyen saját költségvetése, és saját munkatársait megválogathassa, és megtartsa távolságát a tanácsal és a bizottsággal kapcsolatban. De ugyanakkor az új struktúrában jól kell, hogy érezzék magukat ezek a munkatársak, és minden tagállam is érezzék azt, hogy megfelelően képviseli őket. Egyébként a szolgálat saját érdekeit képviseli, főleg a bilaterális kapcsolatok terén. Így tehát a szolgálat nem föltétlenül fogja betölteni ö, előzetesen megállapított feladatát, nevezetesen, hogy koherensen képviselje az EU-t. Átláthatóan kell azonban felvenni a munkatársokat egyértelmű feltételek alapján. A földrajzi egyensúly elvét is tiszteletbe kell tartani. Egyenlő jogon, egyenlő alapon kell kezelni a munkatársakat is. A román parlamentben úgy gondoljuk, hogy ennek a szolgálatnak a lehető leggyorsabb úton működőképesnek kell lennie. a módosító költségvetésről pedig minél előbb dönteni kell. Ami a parlament szerepét illeti, és itt az Európai Parlamentre gondolok, ami rendkívül összetett feladat. Úgy gondolom, hogy itt megfelelő fair egyensúlyt kell találnunk a, az Európai Parlament legitim érdekei, illetve a nemzeti parlamenteké között. Minden parlamentnek kell, hogy szava legyen, és a szerződés értelmében kell kompetenciákat biztosítani. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek elvárásai legitimek, de minden érintett fél intézményes ambícióit is funkcionális hatékony módon kell megállapítani végezetül. Ezt szeretném mondani, hogy a jó politika és a bővítési politika szintén ide kell tartozzon a szolgálat hatása, hatáskörébe, de politikai jellegűbb, stratégiai jellegűbb jellemzése van szükség, nem csak technikai jellegűkre, ebből a szempontból köszönöm. Köszönöm szépen. Schultz képviselője a szó három percben. Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm ezt a mai eszmecserét a nemzeti parlamentek képviselőivel. Olyan irányba mutat, hogy a jövőben a kül- és biztonságpolitika tekintetében is európai módon kell gondolkodnunk. Nem lehet a nemzetit kiátszani az európai ellen és az európai nemzeti ellen. Közösen kell az előttünk álló feladatokat megoldani, és pedig globális kontextusban. A finn kollégával értenék egyet, aki azt mondta, hogy a kül- és biztonságpolitika polgár közeli legyen az Európai Unióban. Hogy az európai polgárok észrevegyék, hogy ez a szolgálat létezik. Transparenz tehát a demokrácia, átláthatóság és az együtt döntés legyen a külügyi szolgálat tevékenységének középpontjában. Felmerült az a kérdés, hogy a külügyi szolgálat munkának a tartalmát kihatározza meg. Erről alaposan el kell gondolkoznunk, amennyiben a konkrét külügyi szolgálati feladatokról beszélünk az Európai Unió más államok partnere a világban. Európai Uniót akarunk, amely a szegénység ellen fellép, megoldja a konfliktusokat, segít a fejlesztésben, az emberi jogok tiszteletben tartásában, akkor ezt együttműködés nélkül nem érhetjük el. Egy példát említenék, az Európai Külügyi Szolgálat szerkezetében nem eléggé világos még, hogy Eston asszony hogyan élhet saját kompetenciájával úgy, hogy a közös feladatokat megoldja. Egyetértek Brock és Verhofstadt urakkal is, hiszen arról van szó, hogy a közösségi politikát az Európai Parlament ellenőrizhesse együtt a nemzeti parlamentekkel. Sokkal erősebb együttműködésre van szükségünk a nemzeti és az európai parlamentek között. A kereskedelmi politika, fejlesztési politika, olyan témák, amelyekről megkérdezném Christophersen nagykövetet, hogy mennyire konkrétan lehet megoldásokat találni, anélkül, hogy a közösségi feladatokat kormányközivé alakítsuk át. Köszönöm. Köszönöm, Solc úr. Ridla úr kap szót, a szlovák parlament külügybizottságának a alelnöke. Signor Presidente, la ringrazio per la parola. Köszönöm szépen. És Dini elnökhöz hasonlóan egy európai, nagy európai nyelvet fogok beszélni, franciául fogok beszélni, amely az Európai Unióban az egyik legfontosabb nyelv. Sajnálom először is azt, hogy Eston asszony nincs ma itt. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam Christophersen úr expozéját, azonban minél tovább vitatkozunk, egyre több probléma merül fel. És ezzel kapcsolatban szerintem az lenne a legjobb, hogyha Eston asszony személyesen idejönne, és meghallgatná azokat a problémákat, amelyeket mi felvetünk, és akkor talán nem kellene 27 országba ellátogatnia, nagyon is eljöhetett volna a mai ülésre. Ugyanis szerintem neki is fontos lenne tudni azt, hogy mit is várunk mi ettől a most alakuló külügyi szolgálattól. Én azt szeretném hangsúlyozni, hogy a politikai akaratnyilvánítás 27 tagállamunk részéről, miszerint egy hatékony, közös külügyi szolgálatot kívánnak létrehozni, fontos lépés volt, teljes mértékben osztom a német felszólaló, illetve Ribeiro Castro képviselő és Lamberto Dini felszólalásait. Duff úrnak azt szeretném elmondani, hogy hát természetesen nem lehet egyszerre mindenhol ö, a, úgy, mint a Szentlélek, mindenhol és sehol egyszerre de azért mégiscsak fontos lenne az, hogy itt a parlament, az Európai Parlament előtt rendszeresen megjelenjen, és hogy lássa azt, hogy mit is gondolnak a parlamenti képviselők, illetve a nemzeti parlamenti képviselők a külügyi szolgálat munkájáról. És végül azt szeretném még elmondani, hogy számunkra, Szlovákia számára nagyon fontos a földrajzi arányos képviselet, most itt nem kis országokról beszélek, mert azt hiszem, hogy a kis országokat valóban fenyegeti az a veszély, hogy a nagy tagállamok el fogják árasztani a szolgálatot, és nem kapnak kellő képviseletet a kis tagállamok. Reméljük, hogy egy kicsit több békét tud csodálatos bolygónkra hozni majd ez a külügyi szolgálat is. Elnök! Most akkor még ketten kívántak egy-egy percben felszólalni. Castro úr, Duff úrnak, hogyha válaszolni kíván, és Munyic úr következnek. Köszönöm szépen. Csak annyit szerettem volna tisztázni, hogy mit is kívántam kimondani. Lehet, hogy valahol elveszett a dolog. Annyit szerettem volna mondani, hogy egy. Lady Ashtonnak kötelessége megjelenni, és én azt javasoltam, hogy ha ideje van, akkor nemzeti parlamentekhez is látogasson el. Ez viszont egy javaslat volt. Természetesen a, a részletekről más magasrangú képviselők vagy tisztviselők is vitatkozhatnak a tagállamokban. Persze nagyon jó lett volna, ha ma itt van személyesen. Elnök. Köszönöm, Ribeiro Castro úr. Munyic úr következik. Asszony. Én viszont spanyolul fogok felszólalni, amely ugye az egyik munkanyelve lesz a külügyi szolgálatnak. Egy nagyon különleges kérdésem lenne Christoffersen úr felé, hiszen ő az, aki a hiszen én magam is a mm, konfliktus megelőzési munkacsoportban dolgozom. Nos, hát azt hiszem, hogy a hármas cikk a stabilitási eszközben kimondja, hogy ezt a kompetenciát az EASZ fogja megkapni, a Relex 2-es szolgálat pedig nem gondolja úgy, hogy az EASZ kéne megkapja ezt a feladatot, vagy ezt a funkciót. Tehát így akkor a CMPD, vagy nem tudom, hogy ki kellene megkapja. Mindenesetre az biztos, hogy a helyzet eléggé bonyolult. Mindenesetre hogyha relex 2-es csapat, aki a, a válság megelőzéssel most foglalkozik, elveszíteni ezt a feladatot, akkor az nem lenne jó, hogyha a tanácshoz kerülne el ez a kérdés, hiszen a sokkal szűkebb spektrumban tárgyalja ezt a kérdést. A, spany- a francia szenátus május 21-én egy állásfoglalást hozott, amelyben azt olvashatjuk, hogy az Európai Parlament az EASZ-szal kapcsolatban semmiféle jogkört nem kapott. Nem tudom, hogy a többi ö, szakbizottsági kolléga egyetérte ezzel vagy sem. És ö, emellett szeretném köszönteni a Szaudarábiából érkezett nőket. Elnök. És most pedig megadom a szót Krisztoferszán úrnak, a nagykövet úrnak, remélem, hogy 10 percben tud válaszolni a felvetett kérdésekre. Ez nehéz feladat, de azért nagyon sok kommentár is volt, persze voltak kérdések is. Hogyha megkérhetném, hogy csak a kérdésekre, a feltett kérdésekre adjon választ. Köszönöm. Thank you, Mr. Chairman. I, I... Köszönöm, elnök úr. Nagyon nagyra értékelem mind a megjegyzéseket, mind a kérdéseket. Nem fogom túlértelmezni a megjegyzéseket a nemzeti parlamenti képviselők részéről, de el kell mondanom, hogy én is úgy érzem, hogy hangsúlyozott az a támogatás, amit javasoltunk. Most visszatérve a megjegyzésekre. ami a nemzeti parlamentekkel való kapcsolatot illeti. Ennek kapcsán emlékeztetnék arra, hogy Eston asszony februárban Madridban jelen volt a bizottsági elnökök értekezletén, és megígérte akkor, hogy fél évente visszatér. Ez persze első lépés. Ahogy említettem, nagyon szeretett volna ma itt lenni, de nemzetközi csúcson van. Úgyhogy nagyon nehéz osztódni. Na most ami a szolgálat tisztviselőit illeti, nevezetesen, hogy rendelkezésére álljanak a nemzeti parlamenteknek. Itt csak pozitív választ tudok adni. Az új struktúrán belül lesz egy olyan szolgálat, amely kapcsolatot tart az Európai Parlamenttel, illetve a nemzeti parlamentekkel is, hiszen ez benne van a kompetenciájában. Nem látom semmi akadályát annak, hogy a szolgálat tisztviselői időnként ellátogassanak a nemzeti parlamentekbe, és információt szolgáltassanak. Nyilván ez nem a parlamentek ellenőrzését jelenti, hanem a nagyobb átláthatóság biztosítását és jobb megértését annak, hogy mit is teszünk. Mind a mellett úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamenteknek fontos szerepe van a politikai ellenőrzés terén is, a kül- és biztonsági politikát biztosító szolgálatban is, vagy annak vonatkozásában is, hiszen a külpolitika még mindig a tanács, illetve a nemzeti parlamentek kompetenciájába tartozik. Utalnék itt a biztonsági és a védelmi aspektusokra. Több kérdés felmerült. A szolgálat hatáskörét illetően, mennyi, hány, hány terület tartozom hozzá. Tényi úr azt mondta, hogy van ennek határa, mert ha minden szakpolitikát bele akarnánk venni, amelynek külügyi aspektusa van, akkor szinte az egész bizottságot bele kéne venni. Nagyon sokan azt mondják, hogy a legfontosabb külügyi kérdés ma az energetikát illeti. Az éghajlat is egyértelműen külügyi aspektussal rendelkezik. A bevándorlás. Hát valahol meg kell húzni a határt pedig, és mi úgy döntöttünk, hogy azt javasoljuk, ebből a szempontból, hogy a szolgálat néhány fontos aspektusát ölelje fel a fejlesztési politikának, persze továbbra is marad a független biztos ezen a térleten, és a szolgálat fogja ellátni a jószomszédsági politikáért felelős biztost, úgyhogy ezen a téren nem lesz más szolgálat. Fontos megjegyezni, szerintem, hogy a szolgálat nem csak Ashton asszony szolgálja, hanem az egész bizottságot és bizonyos aspektusokból más intézményeket is, beleértve az Európai Parlamentet. Vegyük például a humanitárius segélynyújtást ha az, a haiti helyzetet vesszük, jellemző példája volt ez annak, hogy a külügyi szolgálat milyen eszközei bocsáthatók az EU Haitiban történő intézkedései szolgálatába. Bizonyos válságok esetén, főleg politikai jellegű válságok esetén talán előnyös, hogyha más segítséget is igénybe veszünk más szolgálatok részéről. Ami a katonai fellépést illeti, az évek során kialakult egy polgári képesség a szolgálaton belül, illetve olyan képesség, amit a szolgálatba fogunk integrálni. Ennek vannak előnyei olyan területeken, ahol csak az Európai Unió léphet fel, hiszen nagyon kevesen tudnak föllépni ilyen jelleggel az egész világon. A katonai és a polgári műveletek kombinációja, úgy tapasztaltuk az évek során, nagyon sokban hozzájárult például az ENSZ politikájának megvalósításához világszerte. Több kérdés hangzott el a költségek vonatkozásában. Az első megjegyzésem itt az lenne, hogy ma Az Európai Unió külpolitikája több mindennel rendelkezik, hiszen vannak munkatársak a bizottság és a tanács titkárságán is. De nagyon sok mindenkit foglalkoztat, például a, az elnökség is, az a, a rotációs elnökség. Brüsszelben is. Úgyhogy ezek a munkatársak megerősítik a delegációkat, nem csak Brüsszelben, hanem Genfben is például. Úgyhogy amikor költségsemlegességről beszélünk, nem tekinthetjük ezt eh, valamilyen szűk Európai Uniós költségvetési gyakorlatnak. Minden forrást eh, figyelembe kell vennünk, amely eh, az EU külpolitikája számára rendelkezésre Kétségtelen ez. Most nekünk kell ezeket a feladatokat ellátnunk, a külszolgálatnak kell sok csoportban az elnökségi feladatot ellátni, viszont vannak területek, ahol ö, további munkatársakra van szükség. Úgyhogy elképzelhető, hogy ö, a jövőben további munkatársakra lesz szükségünk. De az egyes nemzetek munkatársait valószínűleg majd kiváltja a mi munkatárs hálózatunk, akik eddig a külügyi kérdésekkel foglalkoztak. Az egyik módja annak, hogy biztosítsuk azt, hogy 2013-ban legkésőbb elérjük azt, hogy a szolgálat legalább egy harmad részben megfelelő tagállamokból álljon, bár más részt is lehet majd biztosítani az egyharmados részvételt, az egyes nemzeti szakértők megfelelő kinevezése és segít majd ebben. Elhangzott egy kérdés, nevezetesen, hogy a nemzeti diplomaták mennyi ideig ö, dolgozhatnak a szolgálatnál. A mi javaslatunk maximum 10 év, de ehhez hozzá szeretném tenni, hogy nyilván olyan kérdés ez, amit majd menet közben kell megvitatnunk. Mert én magam úgy gondolom, hogy hosszú távon nem tudunk egy olyan külügyi szolgálatot létrehozni, amely olyan emberekből áll, akik állandóan jönnek-mennek. Ez az egyik olyan terület, ahol a parlament kívánságát talán teljesíthetjük, majd a 2013-as felülvizsgálat során. Dini úr A politikai elszámoltathatósággal kapcsolatot nyilatkozat konszolidálását kérte. El kell mondanom, hogy a mai nyilatkozat elemei jogi szövegekbe kell, hogy átmenjenek, és ezt persze fel kell, felül kell vizsgálni. Úgyhogy majd a meg lesz a megfelelő státuszuk. Hozzá kellene tennem még azt is, hogy úgy gondolom, hogy az együttműködés egyik pozitívuma az elmúlt hónapok során az Európai Parlamenttel az volt, hogy mindenképpen az utolsó, végső döntés során lesznek minimális elszámoltathatósági feltételek, rendelkezés a mentesítésről, úgyhogy ami a költségvetés ellenőrzését illeti, minden tőlünk telhetőt megpróbálunk megtenni a lehető legnagyobb mértékű átláthatóság érdekében. A mentesítés és egyéb területeken is. Volt még sok kérdés, de úgy látom lejárt az időm. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen. Le kell zárnom most a, ezt a részt, még akkor is, hogyha nem tud, tudott mindenre válaszolni. Sajnos tiszteletbe kell tartanunk a rendelkezésünkre álló időt. Tudom, hogy vannak kollégák, akik még szerettek volna szólni, akár az Európai Parlament, akár a nemzeti parlamentek részéről. A listát a jövőbeni vitákra elteszem, hogy ne késrekedjünk. Szuka asszonynak adom azonnal át a szót. Az Emberi Erőforrások és Biztonság Főigazgatóság képviseltében a bizottság részéről, hogy a jogi keretről szóljon. Köszönöm. So, thank you, Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. Ahogy Christophersen úr is mondta, a külügyi szolgálat létrehozási számos jogalkotási lépést igényel. Ide tartozik eh, a személyzet alkalmazásáról szóló jogszabályok kiegészítése, illetve módosítása. Most, eh, mielőtt a témáról beszélek, szeretném elmondani, hogy a bizottság javaslata esetében hol tartunk. A szakszervezetekkel már tárgyaltunk, a szövegről pedig a személyzeti szakbizottsággal is tárgyaltunk. Ez az a bizottság, amely az összes intézmény személyzetével foglalkozik. Holnap kapjuk meg ennek a bizottságnak a véleményét, és Ezután jövő héten, június 9-én kapunk szakvé, írásbeli szakvéleményt. Tisztázni szeretném azt is, hogy a személyzeti szabályok döntik majd el, hogy milyen keretek között működjön a külügyi szolgálat személyzete. A fő képviselőnek tehát eh, végrehajtási intézkedéseket kell majd eh, foganatosítania, hogy működjenek a jogszabályok. Ha áttérünk eh, a javasolt módosítókra, akkor ki kell hangsúlyoznunk, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 27-es célja értelmében a külügyi szolgálat olyan tisztviselőkből áll, akiket a tanács, a fő igazgatóság és a nemzeti diplomáciai testületek delegálnak. Tehát nagyon lényeges, hogy garantáljuk, hogy ezen három forrásból származó tisztviselők ugyanolyan bánásmódban részesüljenek. Ez azt jelenti, hogyha módosítjuk a személyzetről szóló szabályokat, akkor a tanácsnak, a bizottságnak és a nemzeti delegáltaknak azonos jogállást kell garantálnunk. Tehát senki sem kap prioritást. Tehát nem kapnak a belső tisztviselők prioritást, sem a külsők. Hogyha visszatérek Christopherson nagykövetre, akkor megismételném azt, hogy megfelelő képviseletet kell adni a nemzeti diplomatáknak is. És 2013. június 30-áig tart az úgynevezett indulási szakasz, és ebben szeretnénk megkönnyíteni a nemzeti diplomaták integrációját. Tehát az integrációra ennyi idő lesz szükséges, véleményünk szerint. És szeretnénk hasonló képesítéssel rendelkező embereket. Tehát 2013. június végéig mindenki természetesen az összes többi európai intézmény részéről is ugyanabban az elbánásban, bánásmódban részesül. Most a nemzeti diplomáciai delegáltokról szólva elmondanám, hogy integrációjuk érdekében lesz egy ideiglenes ügynökség. Ez a testület foglalkozik majd a tisztviselőkkel. És az itt dolgozóknak is ugyanazok a jogaik és kötelezettségeik lesznek, mint a tisztviselőknek. Szerződésük először négy évre szól, meghosszabbítható, további négy évekre, természetesen amennyiben az érintett tagállamok ezzel egyetértenek. Az első nap ahogy a tanács döntése ezt előírja, bizonyos egységek a tanács és a bizottság részéről átjutnak, átkerülnek a külügyi szolgálatba. Ezen túl a transferált tisztviselők esetében, amennyiben vissza szeretnének menni eredeti intézményükhöz, akkor ezt megtehetik. És ugyanazon a szinten, mint a belső jelöltek. Szeretnék egy kicsit többet szólni a delegáció konkrét helyzetéről. Először a delegáció vezetőkről, és utána pedig a személyzeti delegációkról. A delegáció vezetők esetében a bizottságot bevonják kinevezésükbe, és pedig egy lista alapján eh, nevezhető ki. A listával egyet kell érteni a bizottságnak. Ami az EU-s delegációkra vonatkozik, az EU-s delegációkban lesz egy bizottsági csapat, amely a külügyi szolgálat csapata mellett vesz részt a delegációban. Ez azt jelenti, hogy adminisztrációs és pénzügyi ügyekben a bizottság a delegáció tagjai a utasításokat a külügyi szolgálattól és a bizottságtól kapják. Ezen kívül az a személyzet, amely a bizottság számára végezel feladatokat, a bizottságtól kapja az utasításokat erre. Vannak még technikai módosítások, amelyek re most nem pazarolnék időt, és most be is fejezném, hogy vitát folytassunk erről is. Köszönöm. Köszönöm, Szuka asszony. Nagyon érdekes volt a felszólalása, és most pedig elmondanám, hogy lenne lehetőségünk egy vitára. 12-en jelentkeztek, ezzel le is zárom a felszólalók listáját. Gualtieri úr, a jogi bizottság előadója illetékes a tisztviselők státuszának megváltoztatásról szóló módosítónak. Köszönöm, elnök úr. A Juri Bizottság nevében Bernard Rapkait képviselem, aki az előadója volt a témának. Most nézzük meg, hogy mi a helyzet. A személyzetről szóló rendelet nagyon lényeges a szolgálat felépítésében. A külügyi szolgálat mindenek előtt a személyzetéből él. A személyzet kiválasztásának a modalitása pedig a szolgálat leglényegesebb pontja. Az Európai Parlament úgy döntött, hogy elfogad egy állásfoglalást a tanács javaslatára. Ez pedig azt jelenti, hogy vár, amíg nem jön formális javaslat is a személyzeti statútú megváltoztatására. Azonban most már világos az, hogy a parlamentnek mi az orientációja. A Juri Bizottság is ülésezett, és ez dolgozta ki ezeket a dolgokat. Amennyiben eh, jogilag, metodológikusan eh, haladunk, akkor meg vagyok győződve arról, hogy eh, a személyzet statutumának reformjának a jogalapja a 337-es cikk értelmében dől majd el, ahol együttes döntési jog van és egyértelmű az is, hogy a tanács nem dönthet egyedül, hiszen nincs erre jogalapja, és ugyanakkor a személyzetre vonatkozó szabályzat módosítását a közösségi módozatban kell elfogadni, tehát együttdöntési eljárás keretében. Tehát ilyen szempontból azt látom, hogy Christopherson úr és a főképviselő erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a hatos cikk megfogalmazását javítsák, és világossá tegyék azt, hogy azok az elvek, amelyekre ez a cikk utal, nem felelnek meg teljes mértékben a közösségi megközelítésnek, talán ezeket a megfogalmazásokat javítani lehetne, de ilyen szempontból egyenlőre mindenképpen pozitív fejleményekről számolhatunk be. Egy másik fontos gondolat a parlament szempontjából az, hogy konkrétan hogyan lehet az egyelő elbánásmódot foganatosítani, ugyanis erre szükség van a személyzet szempontjából, annak érdekében, hogy valódi európai szolgálat alakuljon ki. És itt fontos következményei is vannak ennek a kérdésnek. Először is nem szabad, hogy egy négyes kategóriába essenek a kihelyezett nemzeti szakértők. Ezek természetesen fontos funkciók, de csak néhány esetben lehetne ehhez a formához nyúlni. Aztán a ideiglenes munkavállalók, lehetőséget kell, hogy kapjanak arra, hogy a szolgálat köreiben maradhassanak, és végül a százalékos arányok kérdése fontos, mert ugye azt mondtuk ki, hogy az egyharmada a személyzetnek a tagállamoktól kell, hogy érkezzen. Természetesen az lenne a legjobb, hogyha azt mondanánk, hogy legalább 50% a bizottságtól érkezzen, hiszen a szolgálatok funkciói leginkább a bizottságtól érkeznek, minden esetre nagyobb mértékben, mint 50 százalék. És végül fontos, hogy konkrét intézkedésekkel biztosítsuk a földrajzi arányos megosztás kérdését is, és végül az éves jelentés a főképviselő részéről a szolgálat személyzetének megosztásával kapcsolatban az Európai Parlament elé is beterjesztendő kell, hogy legyen. Köszönöm szépen! Most portugál kollégán következik. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány megjegyzésem lenne néhány kérdéssel kapcsolatban. Két gondolatot emelnék ezekből ki. Az első arra vonatkozik, hogy a funkcionárius diplomatákat hová fogjuk elhelyezni, és aztán nagyon fontos az is, hogy a tagállamok és az Európai Uniós kompetenciák között ne alakuljon ki érdekütközés vagy összeférhetetlenség. Nagyon fontos ilyen szempontból a világos kritériumok megfogalmazása a régiók tekintetében, és az Európai Unió különböző államainak hagyományos vagy történelmi hagyományait figyelembe kell venni, és aztán a nyelvi kérdést is figyelembe kellene venni a posztok meghatározása szempontjából. és ugyanakkor nem szabad, hogy a külpolitikát, a tagállamok külpolitikáját szuverenitásokban megsértsük. Az összeférhetetlenség tehát nagyon fontos, hogy kikerüljük. Ez jelenti ugyanis az alapját annak, hogy megfelelő képpen működjön majd a szolgálat. Hiszem, az Európai Unión belül a tanács, a bizottság és a parlament között van egyfajta mm, rivalitázálás is, nem szabad, tehát hogy ez is megmutatkozzon a szolgálat működésében, főként nem az európai intézményektől érkező kollégák, illetve a nemzeti ö, intézményektől érkező kollégák esetében. Ők ki kell, hogy egy, egészítsék egymást. Tehát ezzel a két aspektussal kapcsolatban szeretnék magyarázatot kapni. Köszönöm. Buland képviselő következik, francia szenátusból. Két percben. Köszönöm szépen. Én is ki szeretném ö, egészíteni Jacques Blanc ö, felszólalás alá, hát dolgozott ezzel a témával kapcsolatban, hiszen ő a védelmi, illetve a külügyi szakbizottságban is fontos szerepet tölt be az elmúlt két hét során, de már korábban is. Azt figyelhettük meg, hogy Európa egyre kevésbé játszott fontos szerepet a nemzetközi szintéren. Ez egy evidencia, akár hogyha a közel nézzük, vagy a az éghajlatváltozás, vagy az iráni nukleáris dosszié ügyét, ez, ezekre mind igaz. Sajnos nemzetközi téren az európai álláspont nem kapott kellő hangsúlyt. Főként akkor, hogyha azt nézzük, hogy a világ mennyire megváltozott, nagyon sok feltörekvő ország van, ezért Európának arra van szüksége, hogy közös külpolitikát alkosson. a közös kül- és biztonságpolitika számunkra nagyon fontos kérdés, de arra is szeretnék utalni, hogy Franciaország a katonai műveletek területén nem szeretné, hogyha a katonai missziók kikerülnének a nemzeti parlamentek ellenőrzési jogköréből, hiszen ezek továbbra is kormányközi megközelítésbe kell, hogy essenek. Most itt Afganisztára gondolok konkrétan, fontos lenne az, hogyha a tagállamok meg tudnák őrizni az ilyen katonai missziók fenntartásának esetében a pénzügyi szuverenitásukat is. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Elnök, köszönöm szépen, Bulant képviselő. Cyrus Wolski képviselő kapja meg a szót, aki az AFET-ben dolgozik a személyzeti szabályzat átdolgozásával kapcsolatban. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt egyet értenék Christophersen nagykövettel, hogy közelednek egymáshoz az álláspontok, de még nem látszik ez. Tehát még azért van mit tennünk. Másodszorban a parlament álláspontja, ahogy ezt a Verhofstadt Brock dokumentumban látjuk, és a módosítókban, amelyeket a tanácsi döntéshez fűztünk, világosan mutatják, hogy az Európai Parlament és a bizottságunk nagyon erős külügyi szolgálatot szeretne. És egy legitim külügyi szolgálatot, amely politikailag és költségvetésileg is elszámoltatható. A viták most a személyzeti kérdésekről szóltak, és ezek is arra utalnak, hogy távol vagyunk a megoldástól. Szerintem az Európai Parlamentet aggasztja az, hogy lassan haladnak a dolgok. Szeretnék azokhoz a hangokhoz csatlakozni, amelyek a földrajzi reprezentativitást is hangsúlyozzák. Hát az egész uniót, az összes tagállamot érintenie kell a külügyi szolgálat. És a személyzetnek pedig azonosulni kell a feladatokkal. Természetesen az, a posztot megérdemlő embereket kell alkalmazni, és a tapasztalat földrajzilag nem mindig semleges. De szükségünk van a közös európai diplomáciai kultúrára is, ezt pedig csak az összes tagállam hozzájárulásával hozhatjuk létre. A földrajzi reprezentativitást is be kell venni a jelenlegi rendeletbe, a hetes pontba. A relax lenne a szolgálat kulcseleme. És pillanatnyilag aggasztó a helyzet, hiszen néhány tagállam ebben a komponensben egyáltalán nincs jelen. És például Bulgáriának 16%-a, Ciprusnak 16%-a, Luxemburgnak 18%, Romániak 18%, Eh, Lettország 20, Szlovákia 20, Lengyelország 26, Szlovénia 28, Litvánia 33, Észtország 33, a Cseh köztársaság ország 44, Németország 70 százalék, a britek 74, Olaszország 95. A bizottság miért nem használja a 401-es rendeletet referenciapontként? és így megoldhatnánk a földrajzi képviseletet is. Köszönöm Cyrus Volszki úrnak, most a szót pedig Severin úr kapja két percre. Köszönöm, kedves kollégák, néhány megjegyzést tennék, amelyek általánosabb jellegűek. Úgy gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy egy technikai eszközön és nem egy politikai döntéshozó testületen vitázunk most. Ez alapján meg kell értenünk, hogy ez az eszköz jó hír a polgáraink számára, a nemzeti és az európai polgárok számára. Állandóan azt kérdezik a közvélemény kutatásokban, hogy több koherencia, több átláthatóságot szeretnének az európai külpolitikában jó a globális partnereinknek is ez, az Egyesült Államoknak, Oroszországnak, Kínának, hiszen ők is azt kérik, hogy legyünk egyenesebbek, legyünk koherensebbek velük szemben. Tehát itt a parlament nem új hatalmakat kap, és a bizottság sem. Egy jó eszközt szeretnénk, és ez ad nekik több hatalmat. Egyidejűleg úgy gondolom, hogy ez az eszköz ne csak technikailag legyen hatékony, hanem legyen európai is. Tehát itt akkor nem a reprezentativitásról van szó, hanem a megfelelő kapacitásról. Azonban a földrajzi egyensúly bizonyos érzékenységeket nyugtat meg. Tehát itt ez a dolog nem a reprezentativitásról szól, hanem a kapacitások egyensúlyáról, hogy a kihívásokkal szemben fellépjünk. A nemzeti parlamentek számára természetesen megmarad ugyanaz a feladat, hogy saját kormányokat ellenőrizzék. És természetesen együttműködnek velünk, tárgyalnak velünk. Az utolsó megjegyzésem az, hogy a személyzet tekintetében biztosnak kell lennünk abban, hogy a személyzet lojalitása garantált legyen. Az Európai Unióhoz legyenek lojálisak, és ne a nemzeti országaikhoz az emberek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Severin úr. Tempestini úr következik, aki az olasz alsóházból érkezett. Köszönöm szépen. Nagyon sajnáljuk azt, hogy Eston asszony nincsen ma itt, de most a legfontosabb az az, hogy a következő hónapok során sikerüljön végre a lemaradást behozni, amelyre a francia kolléga is rámutatott már, hiszen nagyon nagyok a lemaradások a külpolitikai tevékenységünkkel kapcsolatban. Az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a külügyi szolgálat együttműködésének alapjait le kell fektetni, és ezzel kapcsolatban támogatjuk azokat a véleményeket, amelyeket Brock és Verhofstadt képviselők festettek le, Mi szerint próbáljunk meg olyan irányban tevékenykedni, hogy az Európai Külügyi Szolgálat, amelynek természetesen van valamiféle kormányközi háttere, és ezt ismerjük mindannyian, de ez ne jelentsen féket, hanem inkább tegyen hozzá a közösségi megközelítés előmozdításához. Ugyanis nagyon nagy hiba lenne, hogyha a szolgálat a bizottság bizonyos tevékenységi köreit magába szívja, és azután ezeket átadja a kormányközi megközelítésnek. Nem itt előrelépésre van szükség, az integráció útján a közösségi megközelítést kell tehát támogatnunk. Természetesen a közvélemény azt is kéri, hogy a külügyi szolgálat, illetve Európa maga is sokkal átláthatóbb legyen, olyan Európát szeretnének a polgárok, amely látványos és érthető külpolitikát folytat. Ez egy nagyon fontos szempont tehát, és ilyen értelemben az Európai Parlamenttel, illetve a nemzeti parlamentekkel folytatott kapcsolatokat is figyelembe kell venni. Tanuljunk meg együttműködni. Az Európai Külügyi Szolgálatnak is meg kell tanulnia, hogy az Európai Parlamentben és a nemzeti parlamentekben partnerre partneri kapcsolatot építsen és ápoljon, ugyanis ezek azok az intézmények, amelyek segítik majd a munkáját a világban. Köszönöm szépen, Tempestini úr! Dargelen úr következik a német Bundestagtól. Um, Köszönöm, elnök úr! Először is két-három konkrét kérdésem lenne a személyzet esetében. Szeretném tudni, hogy a hazatérési jog hogyan néz ki. Tehát, hogy a nemzeti államokból delegált tagok hogyan mehetnek haza, ha akarnak. Elgondolkoztak ezen? Egy másik konkrét kérdésem is van ez pedig a főképviselő listájára vonatkozik, tehát amennyiben az EU-kom az Európai Bizottság nem szavazza meg ezt a listát, akkor a bizottságnak itt vétójoga van? Még egy konkrét kérdésem van, és pedig az, hogy alapvetően szeretnék valamit tisztázni mert úgy tűnik, hogy itt bizonyos dolgokkal nincsenek tisztában a képviselők, tehát a katonai missziókat, a katonai missziókról nem lehet a Bundestagban szavazva. Szavazni, tehát például a szomáliai kiképzésről nem. És a szomáliai európai részvételről nem szavazhatott a német Bundestag. Ezt azért szerettem volna még egyszer kifejezésre juttatni azok számára, akik nem igazán ismerik a német Bundestag jogosítványait. Következő megjegyzésem az lenne, hogy sok német, brit, francia fejlesztési és humanitárius szervezet is, és gondolom, hogy a zöldek és a szociáldemokraták tisztában vannak ezzel, és érdekelheti őket. Tehát ezek a szervezetek kritikát nyilatkoztak, hogy a külügyi szolgálat az eddigi koncepciójában képes-e szerződést kötni? Tehát jogképes lesz ez a szervezet? Számos szakértő azt mondja, hogy a jelenlegi koncepció alapján az Európai Külügyi Szolgálat nem szerződésképes. A Lisszaboni szerződésben erről nincsen szó. Tehát a jelenlegi koncepció értelmében eh, ez a külügyi szolgálat nem jogképes. Ezzel összefonódik az a kritikai megjegyzés is, hogy egyre jelentősebb a civil-katonai közös konfliktus kezelés. Ez pedig eh, alternatíva, és nem a katonai szerepvállalás pótlása. Ezt a kritikus megjegyzésemet szerettem volna mindenképpen elmondani, és megkérném a kollégáimat, hogy vegyék figyelembe ezeket a kritikus pontokat is, amikor a külügyi szolgálat koncepciójáról szólnak. Támogatnám Dini kollégámat, hogy tisztázni kell, hogy a katonai szerepvállalást mindenképpen ellenőrizni kell. Köszönöm szépen. Most a szót átadom Hautala képviselőnek, aki két percben beszél az Emberi Jogi Bizottság nevében. Köszönöm, elnök úr. Nem lesznek eh, meglepve, hogy arról beszélek, hogy mennyire lényeges az emberi jogok integrálása a külügyi szolgálatba. Örülök neki, hogy beszélhetünk a nemzeti parlamentekkel, hiszen ezt az aspektus elég gyakran elfelejtik hiszen az Európai Unió a demokrácia és az emberi jogok alapelvein nyugszik. A Lisszaboni szerződés pedig erősíti ezt. Minnyáján garantálnunk kell, hogy az új szerkezet az emberi jogokat is integrálja tevékenységi körébe. Tovább képzésre van szükségünk, hogy a diplomaták és a tisztviselők kompetensek legyenek emberi jogi ügyekben is erős elemekre van szükségünk központi szinten is. Az Európai Parlament egy európai jogi osztályt is szeretne a külügyi szolgálatban, hogy magas szinten képviseletet kapjanak az emberi jogok, és hogy ne feledkezzünk meg azokról. A főképviselő hogyan képviselteti magát emberi jogi ügyekben? Lesz egy helyettese, vagy lesz egy olyan külön emberi jogi képviselő, mint Szolánának is volt? A delegációink dolgoznak a témán. Washingtonban járt az Emberi Jogi Albizottság, és örömmel láttuk, hogy az emberi jogok nagyon fontos szerepet játszottak ott. Nagyon fontos az, hogy a delegációknak lokális érdekeltségük is legyen, hogy együttműködjenek a civil társadalommal. Így garantálhatjuk, hogy az emberi jogi törlesztettségeinknek is eleget teszünk. Köszönöm. Most Amelin képviselő kap szót a francia nemzetgyűléstől két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak néhány gondolatot szeretnék elmondani, hiszen mindenki tudja, hogy Franciaország nagyon is elkötelezett a külügyi szolgálat megteremtésével kapcsolatban. Én csak arra azt szeretném hangsúlyozni, hogy számunkra mennyire fontos a költségvetési függetlenség és a személyzeti kérdésekben kapott függetlenség, illetve az, hogy a tanácsról és a bizottságtól egyenlő távolságba mm, pozícionálja magát ez a szolgálat. Ez számunkra nagyon fontos, mert csak így lehet véleményünk szerint jól megszervezni ezt az új intézményi újítást, amely valóban sui generis alapokon kell, hogy működjön. Ami a hatáskört illeti, teljes mértékben egyetértek az emberjogi jogi kérdésekkel kapcsolatos felvetéssel, és talán az is fontos gondolat a mi parlamentünk számunkra, hogy a krízis helyzeteket, illetve a válság utáni helyzeteket hogyan tudjuk megoldani. Mindannyian ismerjük az Európai Uniós hozzáadott értéket ezen a területen. Ami a személyzeti kérdéseket illeti. Jó lenne látni azt, hogy nem csak mennyiségi szempontból kövessük nyomon a dolgok fejlődését, hanem a nemi megoszlás szempontjából is, olyan logikában, ahogyan azt az előbb is hangsúlyoztam. Fontos a hitelesség az ütemterv tekintetében is. Mondjuk ki, eléggé elcsúsztunk már, nagyon sokat gondolkoztunk, sok téma felmerült, de további problémák maradtak még. Azt hiszem, hogy egy évvel a Lisszaboni szerződés elfogadása után, hogyha az ősszel legalább embrionális formában nem tudjuk megvalósítani a külügyi szolgálatot, akkor elveszítjük minden hitelességünket. Ezért fontos oda figyelni erre a kérdésre, hiszen az egész világ várja a külügyi szolgálat megszületését. Itt ugye az együttdöntési eljárásról, a, a, a költségvetési kérdésekről, a személyzeti kérdésekről sokat beszélhetünk még, de nagyon fontos lenne az, hogy minél hamarabb plenáris ülésen szavazzunk a megalkotásáról ennek a külügyi szolgálatnak. Köszönöm szépen. A Litván parlamenttől következik a kollégánk. Uh, dear Chairman, dear Kedves kollégák, kedves elnök úr, nagyon rövid megjegyzés. Holnap parlamentünk harmadik meghallgatás fog tartani a diplomáciai testületünk munkájáról, illetve azzal kapcsolatban, hogy kik lesznek azok a személyek, akik a jövőben estonasszony alatt fognak dolgozni. Úgyhogy a magunk részéről annyit szeretnénk hangsúlyozni, hogy teljes mértékben támogatjuk Cyrus Wolski urat a földrajzi arányosság kérdésében, és azt szeretnénk elérni, hogyha valóban európai megközelítést alkalmaznánk az európai külpolitikában néhány számot is említenék. A nikaraguai EU delegációban 14-en dolgoznak. Ukrajnában nagyjából 14-15-en szintén. Úgyhogy ez, ilyen szempontból azért kétségveink vannak afelől, hogy mennyire kiegyensúlyozott az Európai Uniós politika, főként az Európai Unió szomszédos területein. Úgyhogy céljainknak céljainkat hozzá kell igazítani a projektekhez, az Európai Unión kívüli projektjeinkhez is, ugyanis az Európai Uniónak valamennyire függetlenné kellene válnia. Nem szabad, hogy a nyersanyag monopóliumoknak engedjen. az Európai Unión kívüli államok vezetői mindig azt kérdezik, kivel beszéljenek. Ki az, aki az Európai Uniós külpolitikát képviseli? Például egy adott szakpolitikában, és hogyan, kivel vegyék fel a kapcsolatot bizonyos kérdésekben. Azt hiszem, ez egy fontos cél, hogy ezt megvalósítsuk, hogy legyen ilyen személy. Aztán egy másik fontos kérdés a kiegyensúlyozott szomszédságpolitika, az keleti oldal, illetve a déli medence között. Véleményünk szerint ez még egyelőre nem valósult meg ez a kiegyensúlyozott megközelítés. A barcelonai folyamat, a mediterrán unió rendben van, de Ukrajna, Moldávia szintén fontos országok, ezekre jobban oda kellene figyelni. Az európai külpolitikának egyik fókuszpontját kellene, hogy képezzék ezek az országok. Köszönöm szépen a figyelmüket, és reméljük, hogy a Lisszaboni szerződés életbelépése után Eston asszony felügyelet alatt végre megvalósul ez a szolgálat, és minél hamarabb működni is fog tudni. Lőzing úr kapja meg a szót. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Ami külügyi szolgálat kompetenciáját illeti, az én frakcióm, az Európai Parlament GUA frakciója kisebbségben van. Itt már a német Bundestagból érkező kolléganő is kritizálta azt, hogy a fejlesztés politikai kompetenciákat inkább be kellene tagozni a feladatokba. Azonban az egyéb társadalmi kérdések Tulajdonképpen igenis egyetértünk, tehát ez az NGO-kra vonatkozik, a fejlesztési, segítségi szervezetekre. Azt javasolnám, hogy tartsunk egy ehhez hasonló konferenciát a parlamenten kívüli szervezetekkel is. És ezt sürgősen javasolnám. Természetesen segítek a szervezetek kiválasztásában is. Egy másik kérdés, amit szeretnék feltenni, azzal foglalkozik, hogy időközben világossá vált-e, hogy a személyzet mekkora legyen. Hiszen ilyen 2000-8000 közötti számokról hallunk. És ez természetesen kiad a költségekre is szeretném azt a kérdést is felvetni, hogy mely társadalmi rétegekből áll össze a személyzet. Vannak olyan eh, hírek, hogy a gazdaság delegáljon sok képviselőt, a egyéb parlamentekben is képviseltek ezek, és van olyan, hogy a hadipar képviselői is ott legyenek. Szeretném megkérdezni, hogy eh, a katonai szervezetek eh, milyen mértékben delegálhatnak eh, képviselőket a külügyi szolgálatba. Köszönöm. Most koppa képviselő kettő percre. Köszönöm, elnök úr. Mindannyian tudjuk, hogy eh, a külügyi szolgálat létrehozása óriási feladat. De már harmadik alkalommal vitázunk ezekről a kérdésekről a külügyi bizottságon belül, és mindig ugyanazok a kérdések merülnek fel. Ami a személyzet földrajzi képviseletét illeti, nevezetesen, hogy minden egyes tagállam tükrözhesse álláspontját a szolgálaton belül, nem került eléggé pontosításra. A dokumentum csak a, a tagállamok megfelelő képviseletéről beszél, és ez nem mond semmit. Szeretnénk tudni, hogy Eston asszony hogy kíván megfelelni az Európa északi, déli, kereti, nyugati ö, részeinek arányos képviselete, a régi és az új tagállamok arányos képviselete között. Pontos választ várunk erre, hogy az átláthatóságot biztosíthassuk, ami a legfontosabb az Európai Parlament számára. Csatlakozni szeretnék az előttem szólókhoz, akik azt mondták, hogy a nemek megfelelő képviseletére is szükség van. Köszönöm. Naupler képviselő következik a Finn parlamenttől. Ő az utolsó felszólaló. Köszönöm, elnök úr. elgondolkozom azon, mivel Finnországnak két hivatalos nyelve van, akkor én anyanyelvemmel élek, hiszen az Óland szigetekről származom, és svéd az anyanyelvem. A közös európai politika alapja az, hogy legyen egy működő európai szolgálat. És ami pedig a jogi, technikai részleteket illeti, ezeknek nagyon nagy lehet, nagyon nagy szerepe van, és áttekinthetetlennek tűnik számomra ez a dolog. Hallottuk, hogy a földrajzi képviselet is nagyon fontos, így Európa különféle sarkaiból lesznek képviselők a külügyi szolgálatban. Az is teljes mértékben világos, hogy az európai identitás is erősödik. A globalizáció a, nem, a nacionalizmust és a regionalizmust is erősíti. A nacionalizmus ellen pedig közösen európai identitással válaszolhatunk. Nem tudom eléggé aláhúzni annak a fontosságát, amit már itt néhányan mondtak az AFED bizottságban, például Hautala asszony, hogy az emberi jogok jelentősége mennyire nagy, és hogy nekünk is legyen az Európai Unióban egy közös megközelítésünk. Tehát például nagyon fontos a a, a továbbképzés, hogy mit tehetünk civil és katonai módszerekkel. Hiszen az ENSZ rendelkezésére állunk, és úgy, hogy igazából nem is tudjuk, hogy mi a tendő. Ezen kívül még nagyon sok minden kell tennünk a civil és katonai válságkezelésben is. Ebben a tekintetben készeknek kell lennünk, hogy saját magunk is felelősséget vállaljunk itt a brüsszeli közös szolgálatunkban. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Most pedig Szuka asszonynak adom meg a szót. Kicsit sokáig tartott, mert nem volt nyitva azért. Köszönöm szépen. Én is szeretnék néhány gondolatra reflektálni a személyzeti szabályzattal kapcsolatban. Először is világos az, hogy milyen jogalapon fogunk működni. Ez a 336-os cikk lesz, ez azt jelenti, hogy egy üdöntési eljárás alá tartozik az ügy. Kettes gondolat. A nemzeti ö, szakértők egy négyes kategóriát fognak majd jelenteni, ez pedig nem tartozik majd bele abba az egyharmados arányszámba, ami ugye a nemzeti vagy tagállami külügyi szolgálatoktól érkezik majd hozzánk. Más kérésekről egyelőre nem vitázunk. Most az, hogy a tagállamokból érkező személyzet vajon bent, kívánne, bent maradhat-e vagy sem, nos hát ezzel kapcsolatban egy négy éves szerződéses jogviszont kívánunk létrehozni, amit még esetleg meg lehet hosszabbítani, de ez nagyban függ attól is, hogy mit fognak dönteni a tagállamok. Tehát léteznek erre lehetőségek, de minden attól függ, hogy a tagállam hogyan kívánja rendezni ezt a kérdést. Aztán a kinevezési kritériumok. Világos, hogy itt általános kritériumokat fogunk alkalmazni, tehát főként az, érde, az érdem alapján. Egyébként az első számú kritérium az érdem lesz, és második számú kritérium, amennyire csak lehet, széles körű földrajzi arányosságot fogunk figyelembe venni a kinevezések során. Aztán a lojalitás kérdése, hogyan lehet biztosítani azt, hogy a szolgálathoz és ne a nemzeti kormányához legyen lojális az adott tisztviselő. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést a négy éves szerződések, amelyeket még meg is lehet hosszabbítani, valószínűleg már önmagában rendezni fogja. Ezért is szeretnénk meghosszabbítható szerződéseket adni. Most nem tudom, hogy jól értettem-e a Bundestagtól érkező kérdést. Ha jól értettem, azt hallottam, hogy ő azt szeretné, hogy joga legyen a nemzeti kormányoktól érkező diplomatáknak hazamenni. Nos, hát nem egészen értem a kérdést, hiszen nekik kötelességük lesz visszamenni, a tagállamnak kötelessége lesz visszavenni ezeket a diplomatákat, miután a kiküldetési mandátuma lejárt. Aztán emberi jogok ezzel kapcsolatban inkább Krisztofszen nagykövetnek adom majd meg a szót. Volt még egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy a költségvetési és személyzeti autonómia hogyan fog megvalósulni a külügyi szolgálat tekintetében. Mit is mondtam én már a kezdet-kezdetén? A külügyi szolgálatot úgy kell tekinteni, mint egy sui generis ö, intézményt a személyzeti szabályat szempontjából. Ez azt jelenti, egyébként ez nem egy külön intézmény, de ez azt jelenti, hogy saját személyzeti politikára lesz szüksége, és ezt ö, a szervezetet a főképviselő tevékenysége alá fogjuk rendelni. Aztán földrajzi arányosság kérdése. Világos az is, hogy egyelőre kvótákat nem kívánunk alkalmazni, mert az, hogy hogyan tudjuk a észak-dél-kelet-nyugat kérdését megfelelően rendezni, hát nem hiszem, hogy ez kótákkal lenne a legmegfelelőbb. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm. Szuka, kép, Szuka asszony. Most pedig megadom a szót maximum 5 percben a nagykövet úrnak. A number of issues which Egy csomó kérdés felvetődött, ami talán a személyzeti politikán túl lép. Ami az időzítést illeti, ez kapcsolódik talán a vita első részéhez, erre talán tudok válaszolni. Ahogy már többször is elhangzott, négy aspektusra van szükség. Az alapdöntés, a személyzeti kérdés, a pénzügyi szabályzat és a költségvetés. Tehát ez kell, ez a négy dolog ahhoz, hogy működjön a szolgálat. Én azt remélem, és várom, hogy az utolsó részlet is bekerüljön a puzzle És aztán el tudjuk küldeni a költségvetés tervezetünket a bizottságnak június közepén, ami, ha mindenki hajlandó megtenni a tőle telhetőt, a kiegészítő költségvetés október 1 el is készülhet. Ha ezt feltételezzük, nevezetesen, hogy ez minden beindul, akkor október 1-ét céloznám meg, mint dátumot. És nagyon remélem, hogy minden más megoldódik még ezelőtt. Nem szabad titkoltom önök előtt, hogy rendkívül érdekelne minket az, hogy az alapdöntés minél előbb megszülessen, mert akkor elkezdjük, el, el tudjuk kezdeni az előkészítő munkát. Ugye meg kell hallgatni a potenciális jelölteket, és ehhez mind, erre mind szükség van a végső aláírásig. Ennyit az időzítésről. Felvétel, illetve az új tagállamok aggályai. Csak azt tudom mondani, megerősítésképpen, amit hallottunk Szuka asszonytól, hogy pillanatilag. Ezt nem terveztük, de rendkívül fontos kérdés, és egy dolgot mindenképpen világosan akartam megfogalmazni az egész vita során, hogy ezt egyértelművé akarjuk tenni, és Eston asszony is részt akar venni ebben a folyamatban. És hogyha ezt nem tisztázzuk, akkor igenis lesznek gondjaink. Ezért az alapdöntés meghozatala olyan mechanizmusokat is érint, hogy ezt a kérdést rendezzük. Emberi jogok. Azt hiszem, Eston asszony is egyetértene nagyon sok mindennel, amit elmondott, beleértve a konkrétumokat is. Nyilván fontosabb területek is vannak, a delegációk, a képzés vonatkozásában, a képzés is felmerült már nagyon hamar, ami rendkívül fontos, az új diplomaták képzése. Sajnos, amikor elkezdtük az előkészítő munkálatokat, nem szembesültünk ezzel a kérdéssel. Egy év rá rendelkezés, hogy a képzést megoldjuk. Ezért is kértük az Európai Parlament véleményét, hogy, he, hogy jól tudjunk eljárni. Fejlesztési politika. Nagyon sokan felvetették ezt. Ne feledkezzünk el arról, hogy annak ellenére, hogy a programozásnak a szolgálaton belül kell ö, elkészülnie, a döntések közösségi szintűek. Minden a bizottsághoz fut be. Nekünk, a külügyi szolgálatnál a logikus kapcsolatot kell biztosítanunk. Például, ami a béke ö, megteremtését illeti a világ különböző pontjain már túlléptünk azon a ponton, amikor a fejlesztési politika teljesen függetlenül kezelhető lenne a békétől és a biztonságtól. Nagyon sok terület kapcsolódik a biztonsághoz a fejlesztési politikán belül, a másik meg az, hogy nem volna biztonság a világ különböző területén, hanem lenne ambiciózus fejlesztési politika. És minden javaslat közös javaslat lesz a fejlesztési biztos, illetve Ashton asszony részéről. Azt szeretném javasolni, hogy feledkezzünk el azon mesterséges szétválasztáson, ami az AKC országok és más országok vonatkozásában létezett. Engedjenek meg még egy megjegyzést. A kiinduló pont a tanács főtitkárságától és a bizottságtól indulna. Ami az AD szintet illeti, az átcsoportosítás kb. 800 embert érintene, és 600 közülük a bizottságtól jönne. Nagyon fontos tehát, hogy már a kezdetek kezdetén mindenki készen álljon, és hát nagy, rész, ez a, nagy részben ez a döntéstől függ. Azt hiszem, holnap ö, születik meg egy jelentés a munkatársak kétharmadának felvételéről. 1150 körülre becsüljük a munkatársak számát olyan 2013-ra. De természetesen ezek a számok magukba foglalják a segítő munkatársakat, a helyi delegációkat és és a végén uh, Ukrajnát és Nikaraguát is említették. Ugyanolyan számokról beszélhetünk itt is, mert elsősorban itt fejlesztési uh, missziókról lesz szó. Ennek változnia kell. Ez azt jelenti, hogy bizonyos delegációkat meg kell jelentősen erősítenünk a politikai munkatársak között. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a konklúziókat. Vonja le az AFET szakbizottság jelentéstevője Brok úr. Kérem 5 percben próbálja meg összefoglalni mondani valóját. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy tisztázunk ellen néhány félreértést. A külügyi szolgálat szolgálat de nincsenek saját politikai kompetenciái. Christopherson úr is szólt erről. Ez a hibrid intézmény támogatja a fő megbízottat abban, hogy koordinálja az európai külpolitikát a bizottsággal, a tanácssal, és hogy eh, a kül- és biztonságpolitikát eh, alkalmazza a döntéseket a bizottságban hozzák, és a fő képviselő ott alelnök. A fejlesztési kérdések is ide tartoznak. Tehát, hogyha például konfliktus van, mondjuk egy biztos és a fő képviselő között, és közösségi kérdésről van szó, akkor a főképviselőnek kompetenciájában kell döntenie. És a tanács támogatását is élveznie kell. Ezzel az is világos, hogy itt a döntési struktúrák igazából nem érintettek. Tehát a nemzeti parlamentek kompetenciája sem érintett. Tehát például a német alkotmány azt írja elő, hogy a Bundestagnak kell megszavazni német katonák szerepvállalását külföldön. Tehát ez nem változik és nem is fog változni. És ne jöjjünk itt mindenféle plegykával. Egy további megjegyzésem, az operatív tevékenységet a közösségi költségvetés fizeti. Itt a költségvetés és a költségvetés ellenőrzési bizottság kompetens, a szerződésben ez benne van, ez így normális, és valami, hogy, ami teljesen normális, akkor ezen nincs mit vitázni. Tehát a parlament kompetenciája nem változik. Mondjuk, hogy, hogy a költségvetésen belül hova helyezzük, arról még lehet vita. Az Európai Parlamentben semmi problémánk nincs azzal, hogy a személyzet egy harmadát a tagállamok delegálják. De ne a hadiiparból, azok diplomaták. A, a hadiipar képviselői a nemzeti minisztériumokban vannak, és eh, illetve voltak a kommunista országokban. Tehát ott ültek a minisztériumokban, ez egy kicsit már odébb van. Nem tudom, milyen eh, párt tagja, valószínűleg eh, a posztkommunista párt múlt kísért, hogy azt hiszi, hogy itt is mindenféle fegyvergyáros ül majd a külügyi szolgálatban. azonban eh, nem az számít, hogy egy harmadról van szó. Természetesen eh, lehetnének az arányok is. Mások azonban eh, szerintem ez egy jó arány. Hogy legalábbis a személyzet fele közösségi delegált legyen, a bizottságtól legyen, az vélemény szerint helyes. Erről azért még tárgyalhatunk, el tudom képzelni, hogy lehetséges a kompromisszum. Szerintem ez az egyharmad, egyharmad, egyharmad, ez elfogadható. A tanács számára ez nem olyan rettenetes. Szerintem még van elég levegőnk, hogy tovább tárgyalhassunk. Még azt is szeretném kifejezésre juttatni, hogy szó volt arról is, hogy az Európai Parlament nincsenek különleges jogai. Itt az Európai Parlament jogairól a 14-es, 36-os, 290-es cikk rendelkezik, és ez így is marad. Ezt a, ezt a szerződés szabályozza. A parlament ellenőrzési jogait itt olvashatjuk el. Ide tartoznak a főképviselő szerződéses kötelezettségei is hogy az Európai Parlamentet külpolitikában és biztonságpolitikában be kell vonni. Hogy a gyakorlatban ez hogy néz majd ki, azt kivárjuk. Dolgoznak egy nyilatkozaton. Nyilatkozaton dolgoznak, tehát a lényeg az, hogy megfelelő kooperáció legyen. A szerződés értelmében természetesen készek vagyunk arra, és Eston asszonynak mindig támogatást nyújtunk, amennyiben igény van erre. Természetesen még várunk arra, hogy lezáruljanak a tárgyalások, hiszen a tárgyalások még nem zárultak le. És természetesen a formális procedúrákról is még tovább kell beszélnünk az Európai Parlament a konventben is az az álláspontot képviselte, hogy a parlamenti ellenőrzés garantált legyen. Azért, hogy az Euró, hogy Európa cselekvőképes maradjon. Köszönöm. Grazie, onorevole Brock. Köszönöm, Brock úr, és köszönöm a jelentéstevőknek, Christophersen és Szuka a uraknak, illetve asszonyoknak, és a hatékony munkát köszönöm mindenkinek. Szeretnénk, hogyha ilyen jellegű találkozókra gyakrabban kerülne sor, hogy a szinergiákat ki tudjuk alakítani, és a következő hónapok során minden bizonyal további találkozókat tudunk majd szervezni a külügyi szolgálat működésével kapcsolatban. Mindazokat, akiket akik részt vettek a mai találkozón, és az önök asszisztenseit is, meg szeretnénk hívni egy ebédre, amely itt a terem bejárata előtt várja önöket, és ott majd informálisan folytathatjuk.